Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. Egy rendkívül érdekes program vár ránk ezen a héten holnap korán egy maratoni szavazási fordulóval fogunk kezdeni. És hát szeretnék már most emlékeztetni mindenkit, hogy hozzák el holnap a szavazókártyájukat, hiszen lesz elektromos szavazás is. Aztán most meg is kezdhetjük a mai napi rend tárgyalását. Két változás van. A 9-es pont, a STOA tevékenység, ezt visszavonták, és egy későbbi ülésen fogjuk megtárgyalni, és a 19-es és a 20-as programot is elhaladjuk a következő ülésre a farmakovigilanciával kapcsolatos kérdések tárgyalását az előadók kérésére. Kérdezem, hogy van-e megjegyzés a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor ebben a formában a napirendünket elfogadtuk. Itt van az egyik televíziós társaság velünk, mégpedig a miénk, a környezeti bizottságból kívánnak néhány jelenetet felvenni, és hát holnap reggel jöjjenek inkább, mert akkor sokkal többen lesznek, nehogy itt valami rossz benyomást eh, keltsünk. A kettes pont a tolmács fülkékben az észt és a lett kivételével minden rendelkezésre áll. Holnap nem lesz máltai tolmácsolás, és talán még azt is el szeretném mondani, hogy Ban Ki-moon ENSZ főtitkár az Inter Academy council Hollandiában megbízta azzal, hogy az IPCC munkáját vizsgálja felül, és ezt a többség üdvözölte, én újságíró kérdésére szintén pozitíven válaszoltam arra, hogy egy tudós társaságot bíznak ezzel meg, és nem mondjuk egy kormányzati testületet. Az éghajlattudománynak objektívnak, semlegesnek kell lennie, és ez az inter Academy Council Hollandiában valószínűsíthetően egy olyan tudományos testület, amely ennek megfelel, és bízhatunk benne, és új bizalmat terem talán az IPCC munkája felé. A bizottság egy közleményt adott ki a fenntarthatóságról. Ez számunkra egy rendkívül fontos kérdés, és adott ö, időpontban ezzel is fogunk majd ö, foglalkozni. Hármas ponthoz, hármas pontra térhetünk rá a napi rendünkön, ez pedig a következő. A fát és a fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplő kötelezettségeire vonatkozó irányelv itt a tanács márciusban tette közzé közös álláspontját. Így módon a második olvasatot megkezdhetjük, és most csupán a menetrendet adja meg, tehát az ajánlat tervezetet, amelyet Caroline Lukasz kollégének készített. Április 7-én fogjuk megtárgyalni. A határidő a 8-a, április 8-a, tehát nagyon rövid idő áll majd rendelkezésre, és május 3-án, 4-én szavazunk a bizottságban, a plenárison pedig júliusban. Nos, akkor folytassuk a négyes napi rendi ponttal. Ez a, az Európai Unió balti tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában. A jelentés készítője itt van, mint mindig a balti tengerrel kapcsolatban most is Anna Rosbach asszony, aki megtartja a bevezetőjét. Jó napot kívánok! Egy rövid bevezetőt tartanék. A regionális bizottság már kidolgozott egy dokumentumot ezzel kapcsolatban, és nekem a környezetvédelmi aspektusokat kellett kidolgoznom ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. A regionális bizottság munkaanyaga környezetvédelmi szempontból nem a legmegfelelőbb. Itt tehát a makrorégiókról esik szó, és ez a dolgok rendje, hogy a regionális bizottság foglalkozik ezzel, de sajnálatos, ugyanis a balti tenger az nem csak ö, tenger, hanem az, ami összeköt bennünket, a szomszédokat, akik itt helyezkednek el a balti tenger ö, partján, és a környezet, és természetesen mindig szerepet játszik, és a mi véleményünkkel szeretnénk gondoskodni arról, hogy a vezetékek és a veszélyes anyagok lerakása is megemlítésre kerüljenek, és azt szeretnék javasolni, hogy Oroszország és Fehér Oroszország, Belarus is legyen része a problémakörnek, ugyanis a flottájuk is jelen van itt, és szeretnénk a tagállamokat felszólítani, hogy a környezeti aspektusokat is vegyék figyelembe. Egy fél, éve, fél órával ezelőtt beszéltem azokkal, akik az északi áramlattal foglalkoznak, és a Nord Stream az északi áramlattal kapcsolatban a lelkesedés nem túl nagy, és nagyon remélem, hogy még a nap során többet fogunk ezzel kapcsolatban hallani. És az is nagyon sajnálatos, hogy a következéseket nem mindet vették figyelembe, úgyhogy ez egy rendkívül érzékeny kérdés, ez a stratégia csupán csak a kezdet, ugyanis a Feketi tenger a Földközi-tenger térsége is bekerül majd a makrorégiók közé, és ott is lesznek stratégiák. Én örülnék, hogyha valakinek van valamilyen elgondolása, kiegészíteni valója. Én ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének a bevezetőt. A kérdésem az, hogy van-e megjegyzés, hozzászólás. Nekem magamnak is lenne egy. Rosbach asszony Említette a Nord Stream, az északi áramlat gázvezetéket. Természetesen minden projekt a beavatkozás valahova, de a négyes cikkben való megfogalmazás, hogy ennek messze menő hatásai lesznek a környezetre a régióban, hát ez valami olyasmi, ami nagyon egyértelmű prognózis. Hát négy állam megvizsgálták az anyagokat, és engedélyezték. Finnország, Svédország, Litvánia, azt hiszem, és Németország megvizsgálták a rendelkezésre álló tervezeteket, tehát hogyha négy ország megvizsgálta és úgy gondolja, hogy ez kompatibilis az előírásokkal, akkor olyan messze menő következményei talán nem lehetnek, úgyhogy ezt egy kicsit talán visszafogottabban kellene megfogalmazni. Az igaz, hogy lehetnek hatásai a környezetre, de hogy messze menő, ez talán egy túlságosan erős megfogalmazás. Richard Zéber kollega jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr nem szeretném megsérteni, de nem tudom, hogy ezt most mint elnök mondta, vagy tagja a bizottságnak, ugyanis a Rosszbak asszony által elkészített jelentést én nagyon jónak tartom, és hát szeretném én is elmondani aggodalmaimat az északi áramlattal kapcsolatosan, illetve annak jelentőségével kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy a jelentés a környezeti kérdéseket joggal állította a jelentés középpontjába. Összességében talán a makrorégiók koncepcióját egy picit jobban ki kellene dolgozni és tartalommal megtölteni, mint tudják jelenleg nagyon komoly vita folyik a regionális bizottságban is ezzel kapcsolatban, hogy ez a, és hát alapvetően ez a koncepció a regionális politika hatáskörébe tartozik, és azt hiszem, hogy itt még szükség lenne bizonyos megfontolásokra ezzel kapcsolatosan. Összességében Említeném azt a példát, ami már elhangzott, az a az Alpok térségére vonatkozó stratégia, és ezzel kapcsolatban Duhász kollega mondta, hogy nem kellene itt szintén egy ilyen környezeti keretet létrehozni, és ebbe beledolgozni a véleményeket. Ez talán jó lenne, hogyha nem csak így egyedül néhány pontot ragadunk ki a balti tengeri régióból, hanem egy általános keretet hozunk létre, de összességében ezt a megközelítést érdekesnek tartom, és szeretnék a jelentés készítőjének a munkájáért köszönetet mondani, illetve gratulálni a munkájához. Köszönöm. Marita Güszkoch asszony. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni. Először is szeretnék a jelentéskészítőinek köszönetet mondani a munkájáért. Legfőbb ideje, hogy az Európai Unió egy jól kidolgozott balti tengeri stratégiával rendelkezzen, amelyben vannak konkrét környezetvédelmi szempontok. Ez természetesen azt is jelenti, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a stratégiát meg is valósítsuk. Nem szabad, hogy ez csupán írott malaszt maradjon, meg kell valósítani. Ugyanis itt merül fel az igazi probléma a balti tengeri stratégiával kapcsolatosan, más szavakkal fogalmazva. Úgy gondolom, hogy az intézkedések, amelyekről döntést született, ezeket meg kell valósítani, és ez nem történt meg, ugyanis a javaslatokból eddig a gyakorlatban semmi nem lett. Éppen ezért lenne kívánatos, hogyha ez valahol a szövegben egyértelműen szerepelne is, tehát valahol a jelentésben világosan ki kellene mondani, hogy a megvalósítás rendkívül fontos ugyanis a balti-tengeri stratégia az egy nagyon jó kiindulási helyzetre támaszkodik. Számos irányelv és program van, amelyeket az Unió már kidolgozott, és a tagállamok is már jogilag vállalták a kötelezettséget, és a finanszírozás is biztosított számos helyen, amit például tehetnénk, az a következő. Például a vízgazdálkodási keretirányelvet lehetne hasznosítani, vagy a veszélyes vegyi anyagok jelenlétének csökkentése a már meglévő jogszabályok alapján. De természetesen az is fontos, hogy kimondjuk, hogy a mezőgazdaság volt eddig a legnagyobb forrása a keleti, illetve a balti tenger szennyezésének a túltrágyázás következtében. Tehát ez érinti az Európai Unió mezőgazdasági politikáját, ahol reformokra is sor került, de hát meg kell találni a megfelelő eszközöket, illetve a meglévő instrumentumokat a második pillérben, E, jobban kellene alkalmazni, mindezt elkerülendő. Figyelembe kell venni a halászati politikát is, azt is megfelelően kell megfogalmazni, hogy a fenntarthatóság a balti tengerrel kapcsolatban is megvalósuljon, a halászati kvótákat meg kell határozni, ugyanúgy, ahogy ezt a nemzetközi szervezetek is előírják. Tehát a mi e, követelményeink a mezőgazdasággal és a halászattal kapcsolatosan e, fontosak és szükségesek annak érdekében, hogy megmentsük ezt ezt a tengert, és nagyon jó lenne, hogyha ez világosan kifejezésre is jutna a jelentésben. Egy másik kérdés a foszfáttal kapcsolatos. Ez a különböző öblítő anyagokban, illetve mosószerekben található, ez is hozzájárul a szennyezéshez. Svédországban létezik már a megfelelő tilalom. Az Európai Unióban különböző intézkedések vannak a foszfát programmal kapcsolatos pontosan jó lenne, ha más országok is csatlakoznának, ez a balti tenger jövője szempontjából meghatározó lenne. Ezt is meg kellene említeni véleményem szerint a jelentésben. A környezetvédelmi következmények az új gázvezetékkel, az északi áramlattal, a Nord Stream-mel kapcsolatban. Örülök, hogy a jelentés készítője szóba hozza a témát a jelentésben, ugyanis a hatalmas projekt következményeit nyilvánvalóan nem lehet figyelmen kívül hagyni ebben az anyagban. Minden esetre én a magam részéről azt szeretném, hogy a szövegben világosan mondjuk ki, hogy az északi áramlat felelős azért is, hogy megakadályozza a környezetvédelmi hatásokat. Ezt a kötelezettséget vállalták. Ezt azonban itt is ki kell mondani. Tehát a vállalatnak magának kell megfizetnie a szükséges környezeti intézkedéseket, és nem pedig valamilyen balti tenger melletti ország lesz kénytelen viselni az ezzel kapcsolatos köteles költségeket. Ez előfeltétele volt annak, hogy az érintett országok a projektet egyáltalán elfogadják elfogadták és engedélyezték, és nagyon fontos, hogy ez a jelentésben még egyszer szerepeljen. Azt is hiszem továbbá, hogy a Balti-tenger jövője szempontjából nagyon jó lenne gondoskodni arról, hogy a legmagasabb szinten, tehát kormányfői szinten, a balti-tengeri államok kormányfőinek a szintjén kerüljön napirendre a kérdés. Ez talán ezzel talán el lehet érni azt, hogy a már elfogadott intézkedések és a új intézkedések, amelyekről később születik döntés, megvalósuljanak, tehát foszfát, mezőgazdaság, halászat, a felelősség a Nord Streamért, és hát természetesen mind ez a kormányzati felelősség szempontjából. Ezt meg kellene említeni. Köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját. Lesznek még kiegészítő javaslataink, ezt be fogjuk terjeszteni, és valószínűleg illetőleg a 20 millió euróval kapcsolatosan is, ami rendelkezésre áll a nem EU tagok számára, akik szintén fontosak a keleti, illetve a balti tenger túlélése szempontjából, tehát ezt a 20 milliót jól és hatékonyan kell majd felhasználni. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást, és az, hogy felhívta a figyelmünket más szempontokra, Vittorio Polison kollega. Grazie, Presidente. Eh, credo che sia importante... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez fontos. Először is, ez az első makrorégió, amelyet tanulmányozunk, és különösen fontos is. Mert az Orosz Föderáció szintén részt vehet ebben a projektben. Ez a politika tehát fontos szomszédsági politika lehet, és megalapozhatja a kapcsolatokat a szoros Föderációval. A makrorégiók meghatározásában ez rendkívül fontos. A Balti tenger természetesen azzal jellemezhető, hogy nagyon lassú a megújulás a környezetvédelem szempontjából ez egy eh, nagyon sérülékeny pont. Ennek vannak következményei. Elővigyázatosnak kell lenni, különösen elővigyázatosnak. Főleg azokkal a folyókkal kapcsolatban, amelyek a Balti tengerben ömlenek ez a szabályozás ki kell terjedjen az összes országra, amelyet ezek a folyók átszelnek. A balti tengerbe folyókról beszélek. Ez nagyon fontos környezetvédelmi szempontból. Nagyon fontos, hogy ezek a makrorégiók olyan helyzetben legyenek, hogy specifikus kapcsolatot építsenek ki más határmenti makrorégiókkal. Természetesen ez kihat más aspektusokra is, például mezőgazdasági viselkedés, a balti tengerben lő vízre hat. Erre már emlékeztettünk, például a savasodás. Nos, ezek igen fontos dolgok. Ezek a makrorégiók nagyon hatékony eszköz, eszköze lehetnek annak, hogy komplex problémákkal foglalkozunk. Azt hiszem, jó lenne ezt nagyon komolyan figyelemmel kísérni. Köszönöm szépen. Igen. Elnök úr, szeretnék utalni még egy aspektusra a környezetvédelem szempontjából. Szeretném felhívni a figyelmét arra a problémára, amelyel fogalma, foglalkozunk. Ez történelmi probléma, de hát a jövőre is kihat. A vegyi fegyverekről van szó, amelyek a balti tenger fenekére kerültek a második világháború végén. Erről különböző becslések vannak, de az a lényeg, hogy nagyon veszélyesek. Ez komoly kockázatot jelent a jövőre vonatkozóan néhány év, tudhatni év múlva ez egészen reális probléma lehet. De már most kellene adatot gyűjteni és információt szerezni az Orosz Federációtól. Nehéz elképzelni, hogy milyen katasztrófát tudna okozni, hogyha ezek a vegyi anyagok belekerülnének a tengerbe. Vannak olyan halászok, akik megsérültek vegyi anyagoktól. Nem söpörhetjük a problémát a szőnyeg alá. A lényeg hozzájutni információhoz, a katonai irattárokhoz, és fel kell mérni a kockázatot az Európai Parlament ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. Köszönöm. Igen, ez így van, hogy minden mennyiségben található a második világháborúból veszélyes anyag a balti tenger mélyében, ez valóban veszély. Ha nincs további hozzászólás, akkor a bizottságnak adom meg a szót Linton úrnak, és utána visszakapja a szót a jelentés készítője. Linton úr? Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes, tartalmas vitát. Nagyon sok gondolat hangzott el, és jó sok inputot hallottunk a bizottság tagjaitól. A bizottság úgy gondolja, hogy nagyon fontos, hogy nem csak a regionális, hanem a környezetvédelmi bizottság is megvitatja a balti tengeri stratégiát, és minden makroregionális stratégiát. Hát jelenleg a balti tengeri stratégiáról beszélünk. Számunkra nagyon fontos, a sok gondolat, a folyamatos politikai nyomás, és ahogyan elhangzott az egyik hozzászólásban, meghatározó fontosságú hogy ez a terület ott legyen a politikai napirenden, és megvalósuljon, mégpedig sikeresen. Az intézkedéseket politikai szinten kell megvitatni, és úgy gondoljuk, hogy az ön jelentése nagyon pozitív módon járul ehhez hozzá, és mi is megpróbáljuk mindezt, amennyire lehetséges beépíteni az anyagba. A stratégia soha nem egy kész dokumentum, ezt folyamatosan javítani kell, modernizálni kell, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az önök által végzett munkát, örömmel várjuk az együttműködést a jövőben is, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor Anna Rosbach él szó ismételten. Köszönöm szépen, elnök úr. Én valójában úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági, halászati, környezetvédelmi politikával kapcsolatos javaslatokat várom, a foszfáttal kapcsolatosakat, is. ezeket mind be kell építeni. Persze egy vélemény nem lehet túlságosan hosszú, de már most örömmel várom a sok jó módosító javaslatot. Mint mondtam, sajnos csak egy oldal áll rendelkezésünkre, nem lehet hosszabb a vélemény, és minden hozzászólónak igaza van. Nagyon fontos problémákat említettek meg. Gondolok itt az Oroszországgal való együttműködésre is én. Azt gondolom, hogy a derítetlen szennyvíz bevezetése a tengerbe, most mindegy, hogy ez a városi szennyvíz, vagy valamilyen vegyi üzemanyag szennyvize, vagy a mezőgazdaságból származik, ez nem tartható fenn tovább, hogy ezt belevezetik a balti tengerbe, úgy, mint az elmúlt 30 évben. Ez egy nagyon bonyolult problémakör, és a Duna, az Alpesi régió, hát ezekről is szót kell majd természetesen ejteni, de most jelenleg csak holnap délig van időnk a módosítók benyújtására. Nem tudom, hogy működni fog-e ez, hogy meghosszabbítsuk, de én már most örömmel várom a módosítókat. Köszönjük szépen Anna Rosbach munkáját, és hát holnap 12 óra a módostó javaslatok benyújtásának a határideje, ilyen gyorsnak kell lennünk, hogy még szavazni tudjunk, mielőtt a regi bizottság szavaz, hogy figyelembe tudja venni a mi véleményünket. Április 7-én lesz tehát a szavazás itt a bizottságban. És akkor ezzel következzen a következő napi rendi pont, ez az ötös számú napi rendi pont, ez pedig Chris Davis képviselő úr szóbeli választ igénylő kérdése az elhasználódott járművekről szóló 2000 per 53 23 per LK irányelv 2000-2008 közötti időszakban történő végrehajtásáról. Chris Davisnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a hatos ponttal kapcsolatos kérdést szeretném megválaszolva hallani a bizottságtól megtalálják a kérdést az anyagok között, és a bizottság majd válaszol erre a kérdésre. Kökler úr az, aki a bizottságot képviseli, ha jól tudom. Nem, Blanko asszony. Blanko asszony. Igen, uh, Digi MV Tel Blanco asszony, környezetvédelmi uh, kérdés az, hogy adjunk a, az irányel végrehajtásáról felvilágosítást, és hogyan szeretnénk javítani a helyzetet. Nos, azzal kezdeném, hogy prioritás a bizottság számára az új biztos számára, Potocsnik biztos számára is a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtatása, alkalmazása prioritás. Az eszköz megválasztása ö, oda ö, ve, ö, azt jelenti, hogy az adja meg a jogi alapokat, és a ö, tagállamok döntése, hogy hogyan érik el a célt Ebben az esetben az egyik nagy kihívás a bizottság számára az irányelv végrehajtásában az, hogy több kormány hatóság foglalkozik az irányelv végrehajtással. A közlekedési könyvetvédelmi minisztérium illetve a jogosítványokkal foglalkozó minisztérium, illetve mások. Ezért a végrehajtás igen nehéz. Javul az EU-ban, de a jelenlegi bizottság értékelés az, hogy még nem jutottunk el az elhasználódott járművek megfelelő felhasználásához. Az úgynevezett exportja használt autóknak ami valójában elhasználódott járművek, csak példa arra, hogy milyen a rossz végrehajtás ennek a jogszabálynak. Ez oda vezet, hogy gazdaság és védelmi lehetőséget már mulasztunk el. Mint tudják, a bizottság elfogadta tavaly novemberben azt a jelentést, amely a 2005-ös, 2008-as évekre vonatkozik. Itt a bizottság több nyilatkozatot tehát Az első oldalon az olvasható, hogy nem sikerült teljesen végrehajtani. Második oldalon a kapott számok megkérdőjelezhetők, és az utolsó idézett hatodik oldal összességében az irányelv végrehajtását javítani kell. Nos, ez a jelenlegi helyzet. Szeretném hozzátenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a bizottság ne tenne kezdeményezés, hogy javítsa a helyzetet. Először is a bizottság lépéseket tesz, hogy megfelelő átültetése legyen az irányelvnek. Eme aspektusból elmondhatom, hogy a bizottság lépéseket tett a megegyezőség vizsgálat után 14 nonkonformitás eljárást kezdett meg, kettő az Európai Unió Bizottság előtt van, Nos, ez a helyzet a jogi téren. De nem csak jogi téren lépünk fel, hanem el szeretném mondani, hogy ilyen iránymutató tevékenységet végez a bizottság az irányára végrehajtásáért. Két dolog, két cél van az elhasználott járműveknél az egyik, a hulladéknak a megelőzése, az újrafelhasználás. Nos, itt azt szeretnénk, hogy a tagállamok érjék el a kitűzött célokat. Az irányelv azt mondja, hogy megfelelő Információt kell adni az információnak, kötelező a jelentés. 2008. júniusában volt az első ilyen gyakorlat, 2006-os adatokra vonatkozóan, ahol az derül, hogy 13 tagállam nem érte el a 2006-os célokat. A második jelentésben, ami 2007-re vonatkozik, az látható, hogy javulás van, jobbak az eredmények. És a jelentésben, ami ö, 2010-ben születik meg, a 2008-as adatokat kell feldolgozni. Tehát javulás van, de ez a javulás ö, nem észszerű sebességgel halad. A bizottság szeretné megtudni a tagállamoktól, hogy milyennek a magyarázata. Most elemezzük a válaszokat. Hadd mondjam el, hogy a válaszokban, amelyeket kaptunk és megvizsgáltunk eddig, a tagállamok azzal indokolták a lassú haladást, hogy a gazdasági szereplőket felőség kell tenni a jármű alkatrészek újra felhasználásáért. A biztosítóktól kezdve a járműiparig. A tagállamok azt az okot is felhozták, hogy nincs elég szétszerelő üzem. Ez valószínűleg kombinálni kell a e, két választ, és így jutunk el az igazsághoz. Nos, ennyit a végrehajtásról miután azt e, tapasztaltuk, hogy a e, nemzeti jelentések egyenlőtlenségekre utalnak, arra jutottunk, hogy a végre nem hajtás egyik oka az lehet, hogy jelenleg a tagállamok különböző módszert használnak, hogy elérjék az irányával fogalmazott célt. Azért, hogy sikerüljön ezzel a problémával foglalkozni hatékonyan, és sikerüljön közös metódust kialakítani a számszerűsítésben. A bizottság egy har számolás harmonizációs bizottságot állított fel, és közös irányelveket, közös iránymutatást készít elő. Ezt a munkacsoportot nem csak a bizottság és a tagállamok támogatják az elhasznált járművek újra felhasználása minden tagállam érdeke. További pont, ami a rossz végrehajtáshoz kapcsolódik, az átlás irányítási rendszer a tagállamokban. Tavaly decemberben a bizottság egy kérdévet küldött minden tagállamban, amelyben rákérdezett a az elhasznált járművek újra felhasználására, a gyártó felelősségére, járművek számára, az importra, exportra, gyártásra. A technikai bizottságban megvitatjuk a használt kocsik exportját a tagállami szakértőkkel. Meghívott, meghívtunk szakértőket, akik beszámoltak önkéntes alapon az export célországairól is. Várjuk a szemszerűsített adatokat ahhoz, hogy tovább tudjuk elemezni a helyzetet. Nos, mit lehet még a jövőben tenni? Mert eddig nagyjából arról szóltam, hogy milyen intézkedéseket hoztunk. Nos, úgy gondolom, hogy az egyik intézkedés, amit most vitatunk meg a tagállamokkal és a gyermekiparral, az, hogy a meg kéne módosítani kell a hangsúlyokat. Az egyik tevékenységi terület, amelyet megfontolunk, és amelyet eh, a tagállamokkal közösen fetazott munkacsoportban megvitatunk, az, hogy módosítunk esetleg az éves jelentésen, eh, hogyha az az iránymutatás, amit most eh, állítunk elő, nem elégséges. Szeretném végül informálni önöket, hogy a bizottság nem csak ezzel a hulladék jogszabályjal foglalkozik, hanem általában a hulladék kezé, kezeléssel. Megvalósítottuk megvalósíthatósági tanulmányt rendeltünk meg, amelyik mutatja, hogy ennek milyen gazdasági előnyei vannak. Nos, folytatjuk az elemzést, és hogyha tovább információt kapunk, akkor szívesen megosztjuk a parlamenttel. Összefoglalva, első kérdésére válaszol tisztelt Davis úr és további tisztelt képviselők. A bizottság nem teljesen elégedett az irányelv végrehajtásával. Intézkedések születtek és várhatók. Nyitottak vagyunk a javaslataikra, és együtt dolgozunk önökkel, hogy gyorsabb legyen a változás, mint az utóbbi években. Köszönöm szépen. Thank you, Director Blanco. Uh, I give the floor to Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz éve lépett hatályba a roncsautó irányelv, úgyhogy eljött az idő, hogy leltárt készítsünk. Tudom, ismerik a számot, 25-30 millió roncsautó keletkezik évente, hatalmas mennyiségű hulladékot jelent ez Európában és a jogszabály célja az volt, hogy a szennyezőanyagok amikor az autó roncstelepre kerül, újra hasznosíthatóvá váljon a maximális lehetséges mértékben. És a gyártóknak már eleve olyan autókat kell tervezni, amelyek könnyen reciklálhatók az élettartamuk végén. Egy nyitott és őszinte értékelést kaptunk a bizottságtól azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll a helyzet jelenleg. Tudom, hogy a bizottság tudja, hogy az Egyesült Királyságban hogyan gondolkoznak erről az emberek. Először is a bizottság azt vizsgálja meg, hogy az újrahasznosítással kapcsolatos célok mennyiben teljesültek. Ezek eltérő mértékben teljesülnek a tagállamokban, de ez nagyjából attól függ, hogy mennyi információval rendelkezik a bizottság arról, hogy összesen hány autó esetében hány autó éri el az élettartamának a végét. Az Egyesült Királyságban biztos vagyok, a, biztosak vagyunk abban, hogy önök a bizottságnál az összes gépjármű maxim 50%-áról kapnak adatokat. Tehát a bizottság elemzését az nehezíti, hogy nem állnak rendelkezésére azok az adatok, amelyek szükségesek lennének működnek. Világos szerintem, hogy nincs politikai akarat néhány tagállamban az irányelv megvalósítására. Ezt nagyon jól mutatja az, hogy néhány tagállamban, például Svédországban, Hollandiában, azt hiszem Dániában is, ha jól tudom, elnök úr, tehát több tagállamban ez nagyon jól demonstrálható. A bizottság miért nem teszi nyíltabban az Európai Környezetvédelmi Tanács ülésére, egyébként ma tanácskoznak a környezetvédelmi miniszterek, ezt a kérdést? És miért nem kérdezi meg a bizottság, hogy hát ez az ország teljesíti a kötelezettsége, másik nem, és akkor hazamehetnek a bizottságok, és felelősségre vonhatnak a tisztségviselőiket, mert nyilván zavarba hozzák őket a miniszteri tanácsülésen senki nem szereti a zavarba hozzák, és eh, senki nem szereti a kollégái előtt hozzák zavarba, úgyhogy ez egy kiváló alkalom lenne, hogy eh, felvessék eh, ezt a kérdést, és politikai támogatást szerezzenek. Az Egyesült Királyságban van egy különös probléma, lehet, hogy a többi tagállamban is megvan ez, vagy egy olyan szervezet, a Swansea rövidítési szervezet, amely a gépkocsi nyilvántartásba vételt végzi, és az engedélyek kiadását, nyilvántartásokat készít, de ezt a szervezetet nem érdekli, az nem érinti, nem érdeke az, hogy teljesül-e e, a roncsautó irányelv. Ezért biztosítani kellene, hogy ez igenis érdeke legyen nagyon bürokra, a legbürokratikusabb teherszervezet ez egyébként az Egyesült Királyságban nem találkoztam a párjával, és azt hiszem, hogy a brit kollégáim osztják ezt a véleményemet. A legnagyobb joghézag a következő. Az Egyesült Királyságban, a jogszabályokban, amikor az élettartamának a végére az autó, és kivonják a forgalomból, akkor eh, ki kell adni egy igazolást, eh, ami eh, bizonyítja azt, hogy vagy ami megköveteli azt, hogy utána reciklálják, újrahasznosítják, ártalmatlanítják. Itt az egy, hogy viszont egyszerűen ki kell pipálni egy négyzetet, és nem kell kiadni egy ilyen bontási igazolást, azaz tulajdonképpen nem vonják ki a forgalomból igazából, és több százezer autót érint ez évente, hogy nem vonják ki őket a forgalomból, és mégis a bontótelepre kerülnek. Tehát ez ez egyszerűen kézbe tarthatatlan ez a folyamat, és mégis ez történik. Nyilvánvaló, hogy ezen autóknak egy része Kelet-Európába kerül, és hogy ki felelős ezért? Hát eh, lehet, hogy lesznek olyan autók is, amelyek visszakerülnek a forgalomba, bűnözők eh, keze is ebbe benne van, de a legtöbbet, eh, annak ellenére, hogy nem vonták ki hivatalos forgalomból, mégis a bontótelepen, bontótelepen át ártalmatlanítják, vagy szétszedik. Hogyha például a saját hazám, az Egyesült Királyság ellen szerződésszegés miatti eljárást indítanak itt, csak akkor végül is mit érnénk el? Az irányelv definiálja a forgalomból kivonást, és lehet, hogy azt mondanák, hogy hát mi nem is értünk szabályokat, pedig itt a politikai akarat hiányzik. Javítsanak ki, hogy nem így van. Szeretném tudni bizottságtól, hogy az Egyesült Királyság és talán más országok hib hibája miatt szervezik en, tervezik ennek az irányelvnek a rikasztját, a felülvizsgálatát, vagy iránymutatások kiadását, vagy talán öntől meghallhatnánk, hogy mit terveznek. Prodi úr. Grazie, Presidente, e grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a ö, bizottsági ö, kollégának és Levis úrnak. Én úgy gondolom, hogy nyomósok van, hogy legyen egy olyan áttekintés, felülvizsgálat, mint az elektronikus gépek beszármazó hulladékoknál. Akkor jól működik a dolog arról van szó, hogy hogyan sikerül az erőforrásokat kinyerni. Nem csak környezetvédelmi kérdés ez. Én úgy látom, hogy jó lenne felülvizsgálni ezt az irányelvet. Nagyobb közvetlen részvétel szükséges a gépjármű ipar részéről ez elképzelhető azért is, mert túl kapacitás van a gyártásban a járműiparnak. Azt hiszem, hogy a berendezés egy része felhasználható lenne arra, hogy jobban ö, szereljék ö, szét az autókat. Így Szelektívebb lenne a hulladék válogatás, az alkatrészek kiválogatása. Úgy tűnik, van lehetőség teljesen felvizsgálni az irányelvet. De... Széber úr, köszönöm. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak a nagyon nyílt választ, amit hallottunk. A gyakorlati problémákra kell kitérnünk, és azt hiszem, hogy jó szándékkal ezt a bizottság megpróbálja megtenni, nagyon sok problémát tudnánk felvetni, és valamennyünk számára nagy kihívás jelent az, hogy megtaláljuk a gyakorlatban működő megoldásokat, eszközöket. Itt megint csak meg kell hallgatnunk a gyakorlatban a példákat, hogy mi az, ami működik, és csak a bizottsághoz tudok fordulni, felhívást intézve hozzá, ennek az irányelvnek a végrehajtásával kapcsolatban még tovább kell gondolkozni, ugyanis a bizottság válaszából világossá vált, hogy nagyon sok a probléma az irányelv végrehajtásával kapcsolatban, guidelines, irányelvek is léteznek, amin, amin csodálkozom, hiszen 2000 óta létezik az irányelv, és azóta hát inkább nem működik, mint hogy működne. Éppen ezért látnunk kell azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogyan tudunk élni ezekkel, az európai gyártókkal összefüggésben. Olyan megoldás kell, ami gyakorlatban működőképes hiszen azt hiszem a gazdaságai szereplők is eh, nagyon jogosan tesznek felvetéseket. Ezért azt kérdezem ismét a bizottságtól, eh, miben gondolkozik a bizottság jelenleg, mit terveznek? Tehát egyrészt az erőforrások eh, kapcsolatban ugye hasznosítani kellene ezeket a roncsautókat, hiszen ezek erőforrások. Másrészt eh, nem eh, szabad ezeket a roncsautókat eh, a környezetet szennyezve valahol el helyezni, ami lehet az alkatrészeket, részeket hasznosítani kell, újra kell hasznosítani környezetvédelem szempontjából értelmes módon a, nyilvánvalóan megvan annak az oka, hogy a tagállamok miért nem szolgáltatnak elég adatot, és várok a bizottságtól javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne konkrétan a tagállamokat meggyőzni, vagy rávenni arra, hogy elég adatot szolgáltassanak. Azt hiszem, hogy ha a tagállamok nem állnak készen arra, hogy többet tegyenek, mint jelenleg, akkor valamilyen módon ezt mégis rá kellene őket venni erre. Zébner asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Davis úrnak mindenek előtt a probléma felvetését. Ugyanis az, amiről itt beszélünk, nem teljesen új probléma. Nem olyan kérdés ez, amit most kezdünk el megvitatni, és természetesen tudom, hogy a múltban, múltbeli adatokra is szükségünk van, 2000 és 2005 között is hogyan hajtották végre az irányelvet. Most már 2010 van, meg kellene tudunk állapítani egyfajta diagnózist arról, hogy mennyire sikerült végrehajtani az irányelvet, hol vannak a problémák. A bizottságtól ugye azt hallottuk, hogy vannak gondok az irányelv átültetésével, végrehajtásával kapcsolatban a tagállamokban. A az igazgatóasszony elmondta, hogy a tagállamoknak a fele nem ültette át korrektül, helyesen az irányelvet. Éppen ezért nyilván, hogy valami fegyelmező eszközre van szükség azon országokkal kapcsolatban, amelyek az irányelvet nem ültetik át teljes mértékben. Ellenük valamilyen szankcióra lenne szükség. És elég szomorúan hallottam azt, hogy az irányelv átültetése azért késlekedik, mert hiányzik az akarat a tagállamokban. Ez gazdasági kérdés, ezért el tudom képzelni, hogy vannak olyan érdekek is, amelyek mögött meghúzódnak bizonyos régiókban, vagy gazdasági szereplők nyomására is gondolhatunk. Ebből a szempontból is meg kellene vizsgálni az irányelvet, hogy lehetővé váljon olyan helyek létrehozása, ahol az ilyen élettartamuk végére ért roncsautóktól ökológiailag vállalható módon lehetne megszabadulni. Fel kellene vázolni pontosan, hogy hol vannak a problémák, és hogyan tudunk segíteni. Ugyanis a tagállamokban a kormányainkhoz fordulhatunk, és próbálhatunk némi nyomást gyakorolni a kormányainkra, hogyha nem ültették át, nem hajtják végre megfelelően az irányelvet. Amikor én Lengyelországban a Szeimben voltam képviselő, részt vettem az irányelv átültetési eltüntetésével kapcsolatos jogalkotási folyamatban, és az teljesen zöggenőmentes volt. De úgyhogy most a bizottságtól azt halljuk, hogy több tagállamban nem ültették át megfelelően ezt az irányelvet. Szeretném megkérdezni, hogy melyek ezek a tagállamok, hiszen mi Lengyelországban szerintem jól átültettük. Hogyha kollégáknak nincs több kérdés, akkor visszadnám a szót a bizottságnak. Blanco igazgató, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a képviselőknek a választ a jelentésre mindent megpróbáltunk megtenni a jelentésben. A bizottság intenzíven együtt dolgozik a tagállamokkal és a gépjárműiparral, hogy javuljon a végrehajtás és az irányelvnek. Nem teljesen kielégítő a helyzet, de a helyzet lassan javul az évek során ezt az együttműködést választottuk azért, hogy javuljon a jogszabály végrehajtása, és irányt mutatunk. És mint ahogy mondtam az első felszólásomban, nem sokára fontos iránymutatást adunk ki, amelyet a tanács és a parlament komitológia során várhatóan jóvá hagy, és akkor reméljük, ez nagyon hasznos lesz. Ez csak példa. A az ö, autók exportjáról ö, és iránymutatást kitészülünk kiadni. Ez azt jelenti, ö, hogy a hulladék szállításba ö, kategóriájába ö, kerülnek. Tehát ö, ugyanúgy kell szállítani, mint más ilyen jellegű hulladékot. Azt hallom a különböző felszólalásokból, hogy radikálisabb akció szükséges, és módosítani kell az irányelvet. A tagállamok szabad döntése, hogy hogyan hajtják végre az irányelvet, csak az általános elveket szabta meg a bizottság. Egyes esetekben a szétszerelési igazolást be kell szerezni, hogyha nem akarok adót fizetni az illető autó után. Tehát ez működik. Hogyha nincs meg az észrelési bizonyítvány, amelyet a meghatározott hatóság adhat ki, akkor az éves adót be kell fizetni. van lehet eljárni más tagországokban is. De nem teszik ezért úgy gondolom, hogy ö, meg kell vizsgálni, és ön is meg is fogjuk ö, vizsgálni, hogy a végrehajtás javult-e, ha ö, nem, ö, akkor más lehetőségeket kell feltárni, ö, például ö, felülvizsgálni a ö, direktívát, az irányelvet, illetve a tagállamoknak a kötelezettségeit. Erre vissza fogok térni, érezni őket az eredményről, hogyha ez megtörtént. Köszönöm szépen. Ms. Davis. Well, again, I, I, thank the, I thank the commission. Köszönöm a bizottságnak a választ. A bizottság azt mondta, hogy meg fogja nézni majd júniusban a számokat, és hogyha mondjuk így nincs szignifikáns javulás, akkor a radikálisabb alternatíva mellett fog dönteni, azaz átdolgozzák az irányelvet. Jó a bizottság kezdeményezése, de remélem a képviselők egyetértenek azzal, hogy az év során később vissza kell még térnünk erre a kérdésre, meg kell néznünk azt, hogy a bizottság hogyan értékelte a helyzetet. Ezt fejegyeztük, és akkor menjünk tovább következő napi rendi pont szintén egy szóbeli kérdés a bioüzemanyagokra és a biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumokról. Eckhout úr Szénis, Lepage és Gebrandi kollégák nyújtották be a kérdést, és kérdezem, hogy mielőtt megadom a szót a bizottságnak, kívánok ezt szólni. Köszönöm, elnök úr, csak néhány szót, azt hiszem a kérdések önmagukért beszélnek. Bár szeretném kihangsúlyozni, hogy miért benyújtottuk a kérdést, azért voltak változások, különösen a harmadik kérdéssel kapcsolatban rákérdeztünk, hogy a szilárd mimoszával kapcsolatban mi az álláspont a fenntarthatósági kitémakra, azóta megszületett a válasz, tehát ezt most már ismerjük hogy miért nem választottak kötelező eh, kritériumokat a szilárd biomaszára, hát ez nagy csalódottság tölt el minket. A bioüzemanyagok, biomassa, fenntartatósági kritériumok, ez a kérdés nagyon lényeges, és a régi parlament is foglalkozott ezzel. Most új összetétel a parlament és a bizottság is, ezért újra indíthatjuk a vitát erről a kulcsfontosságú kérdésről. Itt a három legfontosabb kérdést soroltuk fel, úgyhogy kérem a bizottságot, hogy erre a három felvetésre válaszoljon. Hogy először a fenntartatósági kritériumok végrehajtása, az ezeknek való megfelelés, azután eh, a, eh, hogyan definiálják az összefüggő erdőterületeket, ez is nagyon fontos, hiszen eh, olaj, pálma ültetvényeké akarnak átalakítani korábbi erdőterületeket, és végezetül az indirekt földhasználat Tudjuk, eh, hogy sok eredmény eh, arra utal, hogy nagyon eh, nagy változásokat eredményezett az, hogy át akarnak, bioüzemanyagot akarnak előállítani sok területen miért nem választottak kötelező kritériumokat a szilárd biomasz esetében, annak ellenére, hogy több tagállam is, maga az ipar is végül is ezt támogatta volna. Köszönöm szépen, Megadom a szót a bizottságnak. Úgy tudom, hogy az energiaügyi és a klíma főigazgatóságtól is vannak jelen. Először Bárbáz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, megpróbálunk válaszolni a három kérdésre, amely felmerült. Az első a fenntarthatósági kritérium a győzőmegyőknál. A tisztelt képviselő, aki feltette a a kérdést, egy fenntarthatósági kritériumra koncentráltak. Mi a bizottság részéről szeretnénk rámutatni, hogy a fenntarthatóság rendszert egészében kell tekinteni. A bioüzemanyagok és a bio folyadékok egészét kell tekinteni a üvegházhatású gázok kisebb kibocsátását mérni kell, és ezt is figyelembe kell venni, amikor azt nézzük, egy bizonyos területet használni kell. Ha az összes kritériumot nézzük, akkor a bizottság nem látja, hogy a tropikus trópusi erdőknek az átalakítása hogyan felelne meg a kritériumoknak. Ami a második kérdést illeti, ami a közvetett föld használat, a közvetett megváltozását illeti, új irányelv készül, és a modellezésen dolgozunk. A nairikai gyakorlat folyik. Két modellezési gyakorlat van. Az egyik általános egyensúly előállítására, másik részleges egyensúlyra alapoz. Meg lehet összehasonlítani a különböző modellezési gyakorlatokat, és a szakirodalmat tekintjük át. Azonban meg kell mondjam, hogy a leg előrehaladottabb gyakorlat során is még plusz munka szükséges, hogy pontos ajánlásokat tudjunk tenni a politikai döntéshozóknak. A jogszabály szerint a bizottság be kell számolni erre a kérdésre egy javaslat által 2010. december 31-én reméljük, tehát, hogy addigra befejezzük a feltáró munkánkat. Ami az utolsó kérdést illeti, ez a biomasza fenntarthatóságára vonatkozik. A tisztelt képviselő maga is aláhúzta, hogy időközben a bizottság kiadta a saját közleményét. Egy kicsit több idő kellett a tervezetnél, mert a bizottság úgy döntött, hogy megvárja, még az új bizottság munkába és nem hagyja, hogy az előző bizottság elfogadja el ezt a közleményt. A az új bizottság felállását, felállását követően azonnal február 26-án meg is született a közlemény. Ez a jelentés, mint alá is húzták, nem ajánl EU szerte közele kötelező fenntarthatósági rendszert, hanem ajánlásokat tesz azon tagállamoknak, akik ezt nemzeti szinten be akarják vezetni. Az ajánlások megfogalmazásánál a bizottság a szakértői véleményeket, a közmeghallgatásokon kialakult véleményeket vette figyelembe, valamint saját kutatásait, illetve három külső tanulmány megállapításait. Hadd adjak néhány felvilágosítást a közmeghallgatásról. 252 választ kaptunk itt öt fő téma volt. Megfelelőség és hatály a biomassa rendszernél, ez volt az első. A második a zsüvegházhatású gázoknak a kibocsátása, a hatékonyság volt a következő, valamint a fenntartható erdőgazdaság és az ellenőrzés. Ezeknek a cseréknek az eredményét a bizottság honlapján meg lehet tekinteni. A bizottság megválaszol, meg áttekintette a különböző alternatívákat, és arra az, hogy harmonizált kritériumok kellenek a biomassa felhasználásánál. Úgy gondoljuk, hogy az ajánlások a tagállamoknak a fenntarthatóságot kell fenntartani, de megfelelő egyensúlyban. A biomassa az egyik legfontosabb erőforrás, amelyel elérhetjük a megújuló erőforrás célokat. Szeretnénk további felülvizsgálatot végezni. Egy év múlva fogjuk értékelni, hogy milyen hatása van az ajánlásoknak, és ha szükséges, akkor újabb lépéseket teszünk. Köszönöm. Thank you, sir. Köszönöm szépen. A Climate főigazgatóság képviselőjének talán van hozzá tennivalója mindehez. Igen, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek miközben megpróbálok válaszolni a kérdésre, egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy a mi főigazgatásunk és a DG Energy között folyamatos az együttműködés, és együtt dolgozunk ezen sok-sok vitával, úgyhogy csak alá tudom húzni, amit az előttem szóló mindezzel kapcsolatban elmondott. Köszönöm szépen. Szeretem ezt a megfogalmazást, hogy sok, kevés vitával, de mindenképpen együttműködve. Köszönöm, Pródi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is a munkáját és köszönöm a kérdéseket, amelyek felmerültek, és a bizottságnak is a válaszokat. Azt gondolom, hogy ez egy általános vitát tesz szükségessé, a különböző célok és a különböző alkalmazások összeegyeztethetőségét illetően a kulturális tájakra vonatkozóan. Ugyanis itt nem csak a biomasszáról van szó, hanem arról is, hogy a mezőgazdasági hasznosítású területeket összességében hogyan alkalmazzuk energiagyártásra, vagy esetleg a fotovoltaika céljaira. Tehát amint erre lehetőséget találunk, beszélnünk kell erről a kérdésről, hogy a különböző hogy a mezőgazdasági területek különböző hasznosítása hogyan valósul meg, és hogy milyen konkurencia helyzetek alakulnak ki az egyes hasznosítások között. Ez azt hiszem egy rendkívül aktuális és érzékeny kérdés. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a prioritás a területek hasznosítására vonatkozóan az élelmiszergyártás kell, hogy legyen. Én személyesen úgy gondolom, hogy minden mezőgazdasági és erdőgazdasági erőforrásunkat be tudjuk vonni az energia előállításába is. Ez fontos a technológiai fejlődés szempontjából. És talán van még egy kis mozgástér, ami lehetővé teszi az energiával való kísérletezést kontaminált területeken három százaléka a területeknek, tehát 10 ezer négyzetkilométerről van szó, és itt lehetne esetleg elkezdeni a munkát, tehát egy megfelelő politikát ki lehetne próbálni. És tisztázható lenne az a kérdés is, hogy az energiatermelő növények segítenek-e a talaj tisztításában. Ez fontos lenne, és ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Tehát egyszerűen időre van szükség, és meg kell nézni, hogy a hasznosítás megváltoztatása elképzelhető-e és hogy a termőterületeket hogyan lehet felosztani az energiatermelő növények és az élelmiszerbiztosító növények között. Köszönöm szépen, Tremopoulos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy levélről szeretnék beszélni. 25 NGO írta, több kompetens személynek, a szakbizottság elnökének is többek között a múlt héten, és kifejezték aggályukat azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák az európai fenntarthatósági kritériumokat a bioüzemanyagoknál és a biomasszánál. Az irányelv kérdése rendben, ö, ellenben. Szeretnék egy ö, választ kapni a következőre. Azt kérik, hogy a bizottság zárja ki, hogy a pálmafa ö, ö, erdős területnek számítson, pálmafa val beültetett terület. Ö, valamint kérdés, ö, hogyan sikerül az üvegházhatások csökkenteni. Um, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak a válaszokat. Másrészt azt is meg kell mondanom, hogy a bizottság képes arra, hogy sok szót mondjon, anélkül, hogy új dolgokat mondana. Hát egy kérdésem lenne csupán, amelyet a biztos képviselője mondott, hogy normális körülmények között nincs szó pálmaolaj ültetvényekről, amelyek ezzel a kér, ahol korábban erdő volt található. Most mi az, hogy normali, normális körülmények között? Tehát kizárja, hogy bármilyen olajfa ültetvény nem jelenhet meg, mert ez a fenntarthatósági kritérium, vagy vannak joghézagok, kiskapuk, ahol azért ez alkalmazható. Köszönöm szépen. Linda McKeven asszony. Igen, nagyon sok közérde kapcsolódik a kérdéshez, és sok levelet kaptam a választó körzetemben a sajtóközleményekre reagálandó, úgyhogy nagyon nehéz erről beszélni, anélkül, hogy láttam volna a jelentést, de őszintén szólva még a szakértők is össze vannak zavarodva, hogy mit akar a bizottság, és nem gondolják, hogy jelenleg tiszta javaslattal szembesülnének. Itt arról van szó az egyik javaslat szerint, hogy a bizottság azt mondja, hogy a az olajfaültetvény az nem sérti eleve a fenntarthatósági kritériumokat. Na most akkor a meglévő ültetvényekről beszélünk, vagy tulajdonképpen, vagy hogy nem lesz új ültetvény, szóval ezt az egészet tisztázni kellene, mert én nagyon sok levelet kaptam az olajpálma ültetvényekkel kapcsolatban, és egyszerűen mikor lesz meg a jelentés, mi lesz a következő lépés a bizottságnál ezzel kapcsolatban? Ajkaut Köszönöm szépen a bizottságnak az első válaszokat. Egyetértek néhány kollégával, hogy a válaszok nem voltak igazán egyértelműek. Visszatérve a három kérdésre, a definíció. Mi az, hogy olajpálma ültetvény? miért nem követték a FAO definícióját az kapcsolatosan. Ott nagyon világosan kivételt tesznek a mezőgazdasági rendszerekkel, mert az nem erdészet. Tehát tudom, hogy számos ok és kritérium van még az anyagban, de akkor, amikor arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, akkor itt esetleg esély van arra, hogy itt átválthat az erdészet az olajpálma ültetvényre, és mégis fenntartható, de biztosítani tudják, hogy nincs semmiféle ok arra, hogy ez a váltás sérti a fenntarthatáságot. A kérdés az, hogy miért hagyják ezt nyitva, és miért nem követik a FAO definíciót, ami sokkal világosabb. Úgyhogy kérem, hogy fogalmazzanak világosabban. Az indirekt földhasználat változás. Egyetértek, hogy itt mindenféle modelleket próbáltak bemutatni. Amitől félek az az, hogy azt mondják, hogy a tudomány még nem egyértelmű a, a kérdéssel kapcsolatosan, és 2010 decemberében sem fogják a modellek a valóságot lefedni. Tehát a tudomány soha nem lesz abban a helyzetben, hogy világos választ adjon. De most egyetlen modell sem mutatja, hogy nincs indirekt használati változás. Tehát ez az, amit meg kell nézni, és én nagyon szeretnék egy világos választ kapni arra a kérdésre, hogy mit vesznek figyelembe, hogy ezt a szorzót meg tudják határozni. Tudjuk, hogy van ilyen szorzó. Mondják el, hogy hogyan próbálják meg ezt kezelni. A harmadik kérdés pedig, ugye azt mondták, hogy a jelenlegi közlemény a fenntarthatósági kritérium a biomasszára vonatkozóan próbálja tartani az egyensúlyt, de ez ugye hosszú távon kötelező lehet, és én beszéltem az iparképviselőivel, vállalatokkal, már most panaszkodnak, hogy ebből egy zűrzavar fog kikerekedni, hogyha ez nem lesz uniós szinten kötelező, mire várnak? Tudom, hogy az egyes országok aztán különböző kritériumokat fognak meghatározni, energiára, biomasszára, és ez egy zűrzavart fog akadályoz, eredményezni, úgyhogy miért nem próbálnak meg ezt egyértelműen szabályozni. Köszönöm szépen. Más kollégák kíván ehhez hozzászólni? Akkor Rabázó úrnak a bizottságtól adok szót újra. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is hadd emlékeztessek arra, hogy a bizottság megpróbálja értelmezni a közleményben a jogszabályt, amelyet elfogadott a tanács és az Európai Parlament mint társ törvényhozó, szabályhozó. Nem vállalható, várható el a bizottságtól olyan, ami a jogszabálytól eltér, de hiszen azt fogadták el. Ez azt jelenti, hogy kell az EU szabályozáshoz tartsuk magunkat. Ezért a manőverezési lehetőségünk, hát igen, korlátozott eddig a e, bizottság szolgálatai, és nem a grémium foglalkozott vele. Ez egy előzetes munka, amelyet a ö, e, feletteseink jóvá kell hagyjanak. Nos, e, a közlemény egyfajta útmutatás a tagállamok és az ipar számára. Az az irányelvenek az értelmezését szolgálja, de nem változtathatja meg az irányelvet. Csak az Európai Unió bírósága mehet ennél tovább. Ami a specifikus kérdéseket illeti Pródi úrral egyetértek, amikor azt mondja, hogy foglalkoznunk kell mélységében azzal, hogy milyen a kapcsolat az élelmiszer és nem élelmiszer célú ültetvények között. Magában az irányelvben egy bónusz van előírva a második generációs bioüzemanyagoknak, amelyeket eh, a eh, cellulózis lánc állít elő, eh, például erdő maradványok. Sok erővezítést sok erőt fordítunk arra, hogy gyorsítsuk a technológia felhasználását, azért, hogy ne függjünk annyira az élelmiszer célú növénytermesztéstől. A ö, jogszabályok ö, tehát ösztönzőleg ö, hatnak. Van egy másik bónusz is, hogyha a bióüzemanyag ültetvények olyan területre kerülnek, amelyek fertőzöttek, azaz nagyon megfelelünk az ön elvárásának. Ami a jövőbeni megjegyzéseket illeti. Nos, Szeretnék talán megismerni, hogy hogyan értelmezzük a, a pál, az olajpálma ültetvényeket. Itt arra alapozunk, ami a szövegben szerepel, az erdősített területről beszél. Nem pont erdőről, mint ahogy az a FAO iránymutatásban szerepel. Ezért a bizottság szolgálatai azon vannak, hogy megértsék és elmagyarázzák, hogy mit kell érteni ezen. Mint az előbb mondtam, az olajpálma erdőe vagy sem. Nos, ez részben irreleváns. mert a legtöbb esetben az egyensúly az üvegházhatású gázoknál, amelyet a, előírnak a fenntartsági kritériumok, nem sikerül ezt elérni azzal, hogy az erdőt olajpálma ültetvényé változtatják ezzel nem felelünk meg az irányában. Tehát ezt nem fogják engedélyezni, de ez még vizsgálat alatt van. Ezt még a bizottság vizsgálja. Ami a biomasszát illeti, tudatában vagyunk az iparnak, mi az álláspontja, és mik az aggályai egyes tagállamoknak, több tagállamnak is. Azonban ezt részletesen meg kell vizsgálni, mert a e, helyzet változik, e, mint a biofolyadékok. Más, mint a biofolyadékoknál. Sokkal magasabb, e, sokkal erősebb a termékek áramlása. Import, export és kereskedelmi cserre az Európai Unión belül a biomaszánál, az importált biomaszánál, nos, ez kb. 5% nagyon korlátozott. A legtöbb biomaszát az EU-ban, az EU szabályok szerint állítják elő. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelően sikerül védelmet biztosítani sikerül ezeknek eleget tenni. Nagyon gyakran kicsik a termelők, és ezért nehéz a jelentéstételi kötelezettségnek elő, eleget tenniük. De azért nagyon odafigyelünk arra, hogy a jelenleg létező szabályzásnak megfelelnek-e. Ha ö, szükséges ö, további törvényhozás, akkor erre javaslatot teszünk minden esetre elővigyázatosan közeledünk a kérdéshez. Ami a modellezést illeti, inkább a kollégáimnak adnám át a szót, hogy elmondják, hogy milyen tevékenységet folytatunk ezen a területen. Köszönöm szépen. Valóban Nagyra értékeljük a kollégák érdeklődését, a modellkészítés és az elemző munka iránt, amit a bizottság végez. Ez egy nagyon komplex kérdés, és a bizottság azzal próbálkozik ebben a fázisban, hogy megértse a kérdés méretét, hogy ez egy nagy probléma, kis probléma, milyen kaliberű kérdés, és aztán majd megnézzük, hogy milyen jogszabály típusra van szükség, ha egyáltalán szükség van rá. Tehát jelenleg azon vagyunk, hogy ezt a modellezési gyakorlatot elvégezzük, és megpróbáljuk pontosan megérteni a jelenségnek a méretét, a különböző típusú gyakorlatok, amelyeket elvégzünk, és mint mondtam, még egyik sem végleges, tehát nem tud végleges iránymutatással szolgálni semmilyen politika számára ezen a területen. A bizottságnak az a célja, hogy egy közmeghallgatást, egy társadalmi egyeztetést folytasson, és ennek az alapját próbáljuk megteremteni ezzel a munkával. Azt hiszem, hogy most nincs még itt az ideje annak, hogy részletesebb vitát folytassunk arról, hogy a különböző modellezési gyakorlatok hogyan folynak. Ez egy rendkívül komplex kérdés, mint már mondtam, és az eddigi munka során számos variáns merült fel, kicsi, nagy, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez csak nagyobb zűrzavart okozna, ha erről beszámolnék semmint, hogy világosabbá tenni a kérdést, úgyhogy jelenleg ez a bizottság álláspontja ezzel kapcsolatosan. Nem gondolom, hogy többet mondhatnék ezzel kapcsolatban Adhatunk természetesen néhány gondolatot az olajpálma ültetvényekkel kapcsolatosan, hogyha számokra kíváncsiak a bioüzemanyaggal kapcsolatban, de ezek olyan számok, amelyek érdekesek, mert ezekből kiderül, hogy csak egy nagyon korlátozott részét használják az olajpálmának bioüzemanyag készítési célokra, Persze jogos az aggodalom az ültetvények további növelését, illetően a trópusi erdők rovására, de a kereslet növekedése az nem az energiaszektorral magyarázható, hanem más szektorokból jelentkezik a kereslet a pálmaola iránt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Owen úr, kíván-e valamit hozzátenni, ha nem, akkor Eikert úr. Köszönöm szépen továbbra is a válaszokat. Engedjék meg, engedjék meg viszont válaszolni. A bizottság hangsúlyozta, hogy a pálma olaj meghatározása részben releváns, ezért részben szükséges a pontos meghatározás. Ezért szeretném ezt a vitát megnyitni. Mindennyian tudjuk, hogy a pálmaolajat sok másra is használják, de ezt világosan a pálmaolaj ültetvény, pálmaültetvényeknél meg kellene határozni nem csak a bioüzem anyagról van szó, és itt manőverezni ezzel veszélyes. Legyen világos, hogy mi a pálma ültet, nem erdő, nem erdősített terület ami a társadalmi egyeztetést illeti az ajlókkal kapcsolatban, most ez mutatja, hogy a parlament érdekli, hogy bevonják ebbe. Nagyon örülök, hogy a bizottság elismeri, hogy minden modell kihat az állakra. Örülök, hogy ezt hallottam a bizottságtól, hogy ez kihat az állakra. Várom a társadalmi és parlamenti egyeztetést, és azt hiszem ennyiben maradnék. Köszönöm ezt. Bandi. Sapandi úr. Yes, thank you, Chairman. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kérdésem volt az előző fordulóban, és megpróbáltam a választ kihámozni, de nem sikerült. Szóval a kérdésem az volt, kizárják-e azt, hogy az olajpálma, amely az ültetvényekről származik, ahol korábban őserdő volt, hogy ez megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak? Ez egy teljesen világos kérdés. Miért nem válaszolnak rá a bizottság? Köszönöm szépen. Nagyra értékelem, hogy a igen nem válasza lenne a legelégedettebb, de akik megnézték a fenntartatósági kritériumokat, a, tudják, hogy milyen bonyolult, komplex, összetett kérdés ez. Három különböző kritériumról van szó. Egyrészt a biodiverzitással kapcsolatosan, Ugye, tehát különböző területeket lehet erre használni. Aztán sok esetben kizárható a trópusi őserdők területén ilyen ültetvényeket létrehozni. Aztán ott van az üvegház hatást kiváltó gázkalkuláció, hogy milyen módszerrel számoljuk ki ezt ennek fontos a módszertana, de itt megint csak az adott konkrét esettől függ, hogy ezt a kritériumot mennyiben alkalmazzuk. És amiről itt beszélünk, ez a ö, karbonnal kapcsolatos kritérium, széndioksziddal kapcsolatos kritérium, és ez az, amit megpróbálunk most jobban meghatározni. Ebben a fázisban még nem tudunk igennel vagy nemmel válaszolni ö, olyan értelemben, hogy ez minden helyre vonatkoztatható. De vissza fogok térni erre a kérdésre, hogy most energiafelhasználásról, energiacéli vagy nem energiacélú felhasználásról beszélünk. Itt mindenképpen meg kell nézni az uniós célokat, amikor ezeket a kritériumokat dolgozzuk ki, és az olajpálma esetében sok esetben semmiféle fenntarthatósági kritérium nem érvényesül. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, Hát, hogy erre a kérdésre a jövőben még sokszor vissza fogunk térni, de most rátérünk a következő napi pontra, ez pedig az emberi jogok szociális és környezeti szabványok a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Thomas Ulmer úr a vélemény előadója, akinek meg is adom a szót. Igen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm a szót. Itt egy véleményt dolgozunk ki, a Kereskedelmi Bizottság számára az emberi jogok, a szociális és környezeti szabványok megvalósulásáról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével ez érdekes, ugyanis most már mi is szavazunk a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról. Én azt gondolom, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a szociális és környezeti és állategészségügyi szabványok dolgokat tisztázzák, és a bizottság gott, és természetesen arra fogjuk ösztönözni, hogy ezeket a szabványokat tartassa be a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban is. Az első szinten a teljes harmonizációt nem szorgalmazhatjuk, úgyhogy először azt gondolom, hogy ezzel később kell foglalkoznunk, hogy teljes mértékben harmonizáljuk a szociális és környezeti szabványokat, ez majd 20 év múlva lesz aktuális, és mindenképpen kell, hogy legyen egy vitarendezési szerv is, amit ö, ö, alkalmazni tudunk a feltörekvő országok esetében pedig nagyvonalúbbaknak kell lennünk. Azt hiszem, hogy most a gazdasági válság idején van esélyünk arra, hogy a WTO tárgyalások során világossá tegyük, hogy nem csak a merkantilista és a gazdasági kritériumok szerepelnek első helyen, hanem a fenntarthatóság, a környezetvédelem, egészségvédelem és egyéb kritériumok is fontos szerepet kapnak, csak világosan meg kell mondanunk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezek a kritériumok a szabad kereskedelmet nem befolyásolhatják még nagyon világosan megfogalmazzuk a bizottsággal szemben, hogy amikor figyeljük a különböző nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat és a megfigyelők foglalkoznak ezzel, akkor fontos, hogy teljes értékű információt kapjanak a megfelelő időben a tárgyalásokról, ezt szükségesé teszi a Lisszaboni szerződés, és én azt szeretném, ha ez mi hamarabb meg is valósulna. A kérdéseikre szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most az árnyék jelentés felelőse Pródi úr. Köszönöm szépen, Ulmer úr. Nagyon köszönöm, hogy foglalkozott ezzel a kérdéssel, amelyet nagyon fontosnak tartok. Szeretném megerősíteni még egyszer, hogy különösen a többi emisszióval foglalkozó jelentés mellett azért hát, azzal is foglalkoznunk kell, hogy például az üvegházhatású gázokkal folytatott kereskedelmet hogyan tudjuk az önjelentésének a kereteiben is figyelembe venni. Hiszen az emisszió kereskedelmi rendszer kapcsán a felelősségek megosztásáról is gondoskodni kell. A világkereskedelmi szervezet, a WTO a Valuta Alap és a Világbank olyan szervezetek, amelyek egymástól függetlenül dolgoznak, tevékenykednek. Viszont lehetetlen a jelenlegi körülmények között ennek a három szervezetnek a tevékenységét koordinálni, vagy a koordinációra törekedni az üvegházhatású gáz kibocsátás kapcsán. Itt egyedül arra lehet hagyatkozni, hogy mindenki önfegyelmet gyakorol. Viszont a VTO kínálkozna talán olyan szervezetnek, amelynek a jövőben koordinátorként kellene fellépnie. Ugyanis kell, hogy szankciók szankciókra is legyen lehetőség. Szükség lesz szankcionálásra azon országokkal kapcsolatban, amelyek nem tartják be az előírásokat, akik megsértik az kereskedelemmel kapcsolatos szabályokat, fel kell lépni. Emellett a másik oldalon pénzügyi természetű ösztönzőket is létre kell hozni és a pénzügyi ösztönzők felelőse lehetne mondjuk a nemzetközi valuta alap. Jó alkalom lehetne most ez arra, hogy gondoskodjunk arról, hogy létrejöjjön egy olyan egységes rendszer, ami jól és koordináltan működik. Most különben lehetetlenné válik az ellenőrzés. Ugyanis azt mondhatjuk, hogy már így is sok a kölcsönös függőség, az interdependencia. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy sok a kölcsönhatása az emisszió kereskedelem rendszerében, és ez így is kell, hogy legyen hiszen minden visszahat mindenre. És ennek megfelelően az érintett szervezeteknek is együtt kellene dolgozni, és ilyen egyeztetett fellépéssel tudnánk a szabályok fegyelmezett betartását biztosítani, és azt, hogy legyen egyfajta global governance. Stász úr. vagy Van Dálen úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Hulmer kollega több nagyon érdekes javaslatot tett, és kíváncsi vagyok, hogy az Európai Bizottság hogyan fog erre reagálni. Néhány javaslatára szeretnék közelebbről kitérni, és mindenek előtt pontosítást szeretnék kérni. Mi a célja ezzel a szöveggel elsősorban? A negyedik pontban, ahol azt mondja, hogy a környezet és egészség védelmi szabványokat kell elutasítani. Szeretném megkérdezni, hogy itt, amikor a szabványok, szabványokról beszél, akkor közösségi, EU szabványokra gondol, vagy pedig globális, világméretű szabványokra? Erre szeretnék kitérni. A következő a hatodik ponttal kapcsolatos, ahol azt mondja, hogy a feltörekvő országoknak kedvezményes elbánást kellene nyújtani. Konkrétan milyen preferenciákra, milyen kedvezményekre gondol? És ez az új, ez a feltörekvő ország, mindenkire vonatkozik az újonnan iparosodó országok közül. Én ezt a Szeretném, hogyha a raportőr néni magyarázatot fűzne ehhez a javaslatához. Azután itt a javaslatok listáján még a kilencedik pontra szeretnék kitérni, ahol a rendszeres értékelést kéri a jelentéstevő, ami rendben is van és fontos, de azt is fontosnak tartom, hogy ugyanúgy, ahogyan a végén fogalmaz a jelentéstevő, garantálni kell a a betartást, és ez nem elég, hanem a köve, konzekvenciákra is gondolni kell, mert hogyha garantáljuk azt, hogy betartsák ezeket a normákat, akkor nyilván ebből következtetéseket is le kell vonni. A jelentéstevő ezt maga is úgy így gondolja, és ez a szándéka, de kulcsfontosnak tartanám, hogy ezt egészen pontosan fogalmazzuk meg, ugyanis eh, hogy ebben benne van az is, hogy amennyire, amikor szükséges, akkor le kell vonni a konzekvenciákat, és eh, a megfelelő intézkedéseket meg kell hozni. Köszönöm. Sapándi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Pavanova asszony, az árnyék jelentéstevő sajnos eh, nem tud itt lenni, ezért engem kért meg, hogy az ő nevében szóljak néhány szót. Köszönöm a jelentés készítőjének ezt a jelentést, a koncepciót. Nek a nagy részével egyet tudunk érteni. Fontosnak tartom, hogy megkérdezzük azt is, hogy miért van világkereskedelmi szervezet, milyenek a célja. Az, hogy nőjön a kereskedelem volumen, a jólét, és a jólétbe beletartozik a tiszta környezet is, és a tiszta környezet nem szenvedheti meg azt, amilyen más célokat is követte a WTO liberálisok meg vagyok győződve arról, hogy a jó kereskedelmi célok összeegyeztethetők a környezetvédelmi célokkal. A klímaváltozás keretében is össze kell tudnunk egyeztetni a kereskedelmi szabályokat és a környezetvédelmi előírásokat. Az Európai Bizottságnak egy teljesen világos üzenetet kellene megfogalmazni a WTO felé, miszerint a környezetvédelmi megfontolások nagyon legitim indokot jelentenek, amikor mi egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást kötünk. Elnök, köszönöm, mielőtt visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság kíván-e szólni. Sánchez úr, a DG kereskedelem képviseletében van itt. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. áttekintettük természetesen a jelentés tervezetet, a javaslatokat, és alapvetően egyetértünk a jelentés céljaival és a lényegével, mi is a környezetvédelmi megfontolásokat integráljuk a szakpolitikákba. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a két oldalú kereskedelmi megállapodásaink során tiszteletben tartsuk a környezetvédelmi megfontolásokat, és ahogyan önök is tudják, a parlament beleegyezésére is szükség van a kereskedelmi megállapodások megkötéséhez. A célunk tehát közös a bizottság és a parlament célja is, tehát közösek. Ami most itt a javaslat néhány konkrét elemét illeti. Észrevételeket is szeretnék tenni, és kérdéseket is feltenni, de nem akarom túl hosszúra nyújtani a hozzászólásomat. Ezért csak annyit mondanék, mondanék hogy a bizottság a Van Dalen úr áltott kérdéseket szintén feltette magának, abban a szellemben, hogy amikor a környezetvédelmi egészségügyi szabványok harmonizálásáról beszélünk, akkor itt ezeknek a szabványoknak a világméretű és nem annyira az európai harmonizálásáról beszélünk-e az Európai Unióban, ugye mi általában EU szintű harmonizálásról, harmonizációról szoktunk beszélni feltörekvő országokkal kapcsolatos kérdés is elhangzott. Itt azt hiszem, az általános preferencia rendszer keretében gondolkozunk, és a bizottság szeretné felhívni a szakbizottságban ülő tisztelt képviselők figyelmét arra, hogy jelenleg is zajlik egy vita az Európai Unió általános preferencia rendszerének a megújításáról. Ebben a folyamatban majd később az Európai Parlament is részt fog venni, és mindenképpen szeretnénk, hogyha lennének majd konzultációk. Éppen ezért most csak előzetesen annyit tudok mondani, hogy ezzel a konkrét kérdéssel majd legjobb lesz, hogyha akkor a vitának ebben a szakaszában fogunk foglalkozni, amikor konkrétan a kereskedelmi kedvezmények, az általános preferencia rendszer megújításáról beszélünk majd. Természetesen feljegyeztük azt is, hogy kérik, hogy a parlamentet vonjuk be, a font, parlament vesse részt a fontos üléseken, kapja meg a fontos dokumentumokat. Azt hiszem, hogy konkrét tárgyalásokra kerül majd sor, intézményes tárgyalásokra a tanács, a bizottság és a parlament részvételével a Lisszaboni szerződés új elemeinek a mentén és ezeknek a konkrét tárgyalásoknak eh, az eh, eredményét majd hát majd azt határozza meg, hogy a Lisszaboni szerződés eh, mit mond az Európai Parlament új szerepéről és részvételéről a különböző nemzetközi tárgyalásokon. Végezetül még talán annyit mondanék, hogy a WTO hatáskörrel rendelkezik a tekintetben is, hogy a WTO szabályok betartását felügyelje és nyomon kövesse. A WTO ilyen más követ, kötelezettség betartásával kapcsolatos monitorozó szerepét talán nehezebb elképzelni a mondjuk kétoldalú megállapodások betartásával kapcsolatban ami pedig eh, a választott bíróság és egyéb eh, szervezeteket illeti, E-, ilyenek kapcsán szoktuk megvizsgálni, hogy a két oldalú kereskedelmi megállapodások betartják el környezetvédelmi e, szabályokat, és itt ezek kötelező e, előírások, és nem opcionálisak az adott tagállamoknak a meghatározott eljárásokat be kell tartani persze azt tudjuk, hogy a bírósági döntések nem kötelezőek semmilyen nemzetközi bírósági döntést nem lehet jogilag kikényszeríteni. Ami a népegészségügyi és állategészségügyi kérdéseket illeti, ez szerintünk egy kicsit már túlmegy az, azon, ahogyan racionálisan is tekintetbe vehetjük a kereskedelmi megállapodásokban a környezetvédelmi kérdéseket. Nyilvánvalóan van kapcsolat de az emberegészséget és az állategészségügyet általában autonóm módon szoktuk meghatározni. Az Európai Unióban nagyon magas szintű szabványok vonatkoznak az emberi egészségre és az állategészségügyre és ezek mentén tudjuk a szabványokat is tiszteletben tartani. Az én nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban ez azt jelenteni, hogy az áruk vagy termékek szállításakor be kell tartani az állategészségügyi és humán egészségügyi előírásokat. A bizottság tehát ilyen megfontolások miatt a szabadkereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalásokon is tiszteletben tartja ezeket a szempontokat. Elnök, köszönöm szépen Sánchez úrnak, és végezetül Tome, Thomas Ulmeri a szó. Igen, még egyszer köszönöm, elnök úr. Szeretnék akkor majd én is módosító indítványokkal hozzájárulni a szöveg pontosításához. Persze nagyon nehéz ilyen rövid jelentésben túl sokat mondani. Az igaz, hogy környezetvédelmi és számos környezetvédelmi és egészségügyi szabvány létezik a világon. Ezt a hatodik pontot tisztázni fogom. A kilencedik pontot is ki fogom egészíteni úgy, ahogy kérték fontosnak tartom, hogy ne csak felügyelet legyen, hanem erről legyen készül egy katalógus, amivel a monitorozásnak kicsit nyomatékot tudunk adni. Az emissziókereskedelemmel kapcsolatban is készült egy vélemény, és meg kell próbálnunk az emissziókereskedelmet is, amennyire lehet, belefoglalni ebbe a saját kezdeményezésű, kezdeményezésű jelentésbe. Várom a módosító indítványaikat. Köszönöm. Nagyon köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje március 18-a déli 12 óra, és a szakbizottsági szavazás március 27-én lesz. Április. Javít az elnök. Tehát április 27-én. Ezek után térjünk rá a nyolcadik napi rendi pontra, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó irányelv. Erről már sokat beszéltünk, és holnap lesz majd a szavazás. A mai eszmecserének tulajdonképpen az a célja, hogy megnézzük, milyen kompromisszumos módosító indítványok készültek, hogy ne kelljen még egyszer átrágnunk mindent Kb. egy órát szánunk erre a vitára, és azt javaslom, hogy maximum minden hozzászólás 5 perces legyen. Zomer asszony, a tevő most éppen a titkársággal folytat egy elmélyült eszmecserét. Breyer úr személyében azt a szemét tisztelhetjük, aki szinte tudományos módon 800 módosító indítványt hozott össze, megfelelő sorrendet megállapította, hogy holnap tudjunk szavazni a jelentésről. Most már elég sokat beszéltem, Zomerasszony beszámít, beszámol 5 percben arról, hogy hogyan is állnak a dolgok, utána az jelentés tevők következnek, majd az eszmecsere. Köszönöm szépen! valóban rengeteget dolgoztam a hétvégén is, és köszönöm a titkárságnak, hogy ezt lehetővé tették. Így sikerült eh, végül is a szavazó listát elkészíteni. Eh, egyébként nem szokatlan, hogy ez az utolsó percben készült, csak el, hát más nagy dossziék kapcsán, és ezt már jól ismerjük. A következővel kezdeném. Kedves kollégák, gondoljanak mindig arra, és ezt egyébként hiányolom ezt a gondolatot sok módosító indítványban, ez a jelentés tervezet természetesen a fogyasztóknak szól. Szeretnénk, hogyha az élelmiszereken jobban olvasható és pontosabb tájékoztatást kaptanak a fogyasztók. De a másik oldalra is foglalkoznunk kell, ez egy belső piaci szabályozás, azaz a bürokrácia leépítése, a jogbiztonság, az egész élelmiszeripari láncolatban szintén egy fontos szempont. Ne feledkezzenek meg erről sem, és holnap, amikor szavaznak, a módosító indítványokat hogy elfogadják-e vagy sem, akkor erről sem feledkezzenek meg. Hogyan is áll a helyzet? Hát elég kevés a lehetőség kompromisszumokra, nagyon eltérő nézetekkel találkozunk ennek a dossziének a kapcsán. Ezek sokszor közelednek egymáshoz, például az olvashatóság kapcsán a 3 mm helyett, ami a bizottság elképzelése volt, más javaslatok is vannak ami pedig a hetedik cikk a félrevezetést illeti, ott is közel állnak az álláspontok, nyilván senki nem akarja, hogy a fogyasztókat félrevezessék, ezért itt is közel állnak az álláspontjaink. Viszont más kérdések esetében nem ez a helyzet sok különböző elgondolás van, például a származás jelölésével kapcsolatban, a hús esetében például a marhahús esetében már van szabályozás erre, minden agráripari nyersanyag esetében az összetevőket, vagy a jellegzetes adalékanyagokat a feldolgozott termékeknél fel kell tüntetni. Nem ellenzem a származás feltüntetését, de szerintem ez nyilvánvalóan nem a fő érdeke a fogyasztóknak. Létezik a brit FS ének egy vizsgálata, egy tanulmány, amely szerint a fogyasztóknak csak a 7%-át érdekli az, hogy honnan származik az élelmiszer. Én azt ajánlom, hogy a helyet, hogy erről szavaznánk, hogy, tehát, hogy legyen -e a terméken, terméken fel legyen -e tüntetve minden származási helyel kapcsolatos elem, ehelyett ezt megelőzően készüljön egy hatástanulmány, amelyben kitérünk arra, hogy milyen nehézségekbe ütközhet -e ez a nyersanyagok esetében, a fő összetevők esetében kérném azt önöktől, hogy támogassák ezt a gondolatot, tehát hogy készüljön először egy hatástanulmány. Van egyetlen lehetőség a, erre, szeretnénk ezt megtudni, erre, hogy egyetlen működhetne egy ilyen jogszabály. Azután ami a e, nemzeti e, jelölési címkézési rendszereket illeti, elég sok a különbség. A bizottság azt javasolja, hogy saját rendszereket fejleszthessenek ki a tagállamok, az, ezt a bizottság a tagállamokra bízná. Én aggódom, mert itt a belső piacon akkor fennáll annak a veszély, hogy jövőben 27 különböző jelölési rendszer lesz még pluszban itt az EU-ban, amelyek jogilag ugyan nem lennének kötelezőek, de a tagállamokban de facto a, véle, a valóságban természetesen kötelező kötelezőek lennének. És ezért mondom azt, hogy nem, ezt nem szabad megengednünk. És ezt a, az IMCO és az Agri Szakbizottság is így látta, és a national scheme-eket elutasították, az ezeket a nemzeti rendszereket elutasították. A következő kérdés a kivételek. A nem előre csomagolt termékek, tehát például itt a sarki péknél, hogyha veszünk zsömlét, vagy friss húst veszünk a hentesnél, ezeket vegyük eh, ki a jelölési kötelezettség alól. Eh, ezen termékek esetében ezt nem is lehetne megcsinálni, itt nagyon sok a kézi munka az ilyen termékeknél. Viszont természetesen az allergén anyagokról kell tájékoztatást adni. Aki elolvasta a módosítókat, azt tudja, hogy én azt javaslom, hogy máshogy kell ezeket biztosítani tájékoztató anyagok kapcsán, vagy természetesen mondjuk az étteremben az étlapokon kell, lehetne ezt feltüntetni. Hiszen az étterem is ide tartozik a nem előre csomagolt élelmiszerekhez, az sokszor ugye mélyhűtött termékeket a mikróban, mikrohullámosítőben melegítenek fel az éttermek ugye ezt így nem akarjuk, és azt szeretnénk, hogyha a regionális specialitások nem tűnnének el a piacról. Van itt még egy kivétel, amivel kapcsolatban szerintem egyetértünk. Ajándékcsomagolásnál ugye nem akarjuk tele nyomtatni információval az előlapot, mondjuk anyana, anyák napján, nem az édesanyának ajándékozok egy doboz csokoládét, akkor hát ugye ne, ne az legyen az első benyomás, hogy te jó Isten, mennyi, milyen sok kalóriát tartalmaz ez a csoki. Ezek olyan dolog, amiket azért tényleg talán kivételként ki lehet venni a rendelet hatája alól. A következő az, hogy törőjük el a rendeletből az tápérték profilt vagy táblázatot. Az ilyen profilok egyébként is már elavultá, okafogyottá váltak, miután nagyon átfogó tájékoztatásról fogunk dönteni. Az Európai Bizottság egyébként már egy évvel ezelőtt megfelelő rendelet rendelettel kötelezővé tette a tápérték profilok tételét, és ez, ez a koncepció tulajdonképpen a mindennapok számára egyáltalán nem megfelelő. A bizottság egy írásos kérdésre, rögtön befejezem elnök úr, azt mondta, hogy ez a piros-sárga-zöld jelölést lehetetlenné tenni az tápérték profilben, akkor csak a zöld szint lenne alkalmazható. Azt hiszem a health claim, az állításokkal kapcsolatos rendelet megfelelő cikke alapján ezt már kielégítően szabályozott, tehát nem kell mindent szabályozni. A piros, sárga, zöld, a közlekedési lámpa jelölés ellen vagyok, ez nem ez félreérthető lenne, a kedvezőbb lenne az élelmiszer imitátumok számára, és ezzel masszívan félrevezetné a fogyasztókat, ami tömegesen hiányos táplálkozás az eredményezne. Remélem, hogy ebben többségi álláspontot fogunk képviselni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zomer asszony. Akkor átérnénk az árnyék jelentéstevők esetében Glenis Wilmert a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, már megvitattuk a az élelmiszer címkézés, nem szeretnék erre újra visszatérni, de figyelembe vettem azokat az aggályokat, amelyeket az emberek kifejtettek nekem és más frakciókkal együtt konszolidált módosítókat javaslok. Az első, amelyről beszélnek, az a származási ország. Ez egy egységes szerkezetbe foglalt módosító. Ez egy praktikus meg közelítés praktikusabb, mint más módosítók. Kötelező legyen a származási ország a húsnál, baromfiúsnál, friss zöldség, gyümölcsnél a ö, halnál ez már kötelező. Azon gyártóknak, akik azt mondják, ez túl nehéz, mert túl ö, sok forrás van, nos, ők ö, ö, specifikus ö, származás jelölhetnek meg. A következő egységben szerkezetbe foglalt módosítás a ö, kötelező ö, táplálkozási információ megformálására vonatkoznak. Ez van hogy a kenyérre, zöld, gyümölcslére, feldolgozókt, termékekre, például a tejnél, nem másokra szintén a kilences egységes szerkezetben foglalt módosító a bizottságtól kérjük, hogy dolgozók iránymutatást, iránymutatást és hogy referencia adatokat, fogyasztási adagokat állapítson meg. Új referenciák kellene figyelembe véve az EFSA ajánlásait és független kutatásokat. Azt is szeretném elmondani a kollégáknak, akik nem kívánnák a kötelező információt támogatni, hogy a nemzeti rendszerek folytatását kell akkor biztosítani. Csak így lesz megfelelő információ a fogyasztónak. Végül pedig a fogyasztók a származási országról szóló információt kérik, akarják, illetve a ö, táplálkozási adatokat. Nagyon fontos ez a diabétesz, az elhízás elleni ö, küzdelemben. Ezek közegészségügyi kérdések, ezért az információ szükséges. A fogyasztók ezt kérik, és így tudnak egészségesen dönteni maguk és a ö, családjuk számára. Nagy lobbizás van az ipar részéről. A ö, fogyasztói szervezetek és a ö, szakma megfelelő információt gyűjtenek. El kell gondolkoznunk, nem csak az ipar lobbyára kell hallgatnunk, megfelelő információt kell nyújtani a fogyasztónak, olyat, ami hasznos a fogyasztó számára, hogy dönteni eh, tudjon. Hallgassuk meg őket, és ne csak az ipari lobbit. Köszönöm. Perfect in time. Danke. Tökéletesen betartotta az időt. Köszönöm, Glenis. Japándi kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, nem leszek hosszú, elnök úr, hiszen már gyakrabban megvitattuk ezt a rendelet tervezetet. Ami az elmúlt hónapokban feltűnt nekem, az az volt, hogy nem változtak igazából az álláspontok. Ezt nem, ezért nem akarom mindent megismételni, nem akarok mindent megismételni, amit elmondtam már. Kicsit aggódom, és most máshogy fogalmazok. Talán az jó, hogy konszolidált módosítók születtek néhány ponttal kapcsolatban. Ez holnap talán megkönnyíti a szavazást, meg egy leegyszerűsíti és felgyorsítja a szavazást de ez nem jelenti azt, hogy sokkal közelebb kerültünk volna egymáshoz. Meg vagyok győződve arról, hogy az igazi munka majd csak a holnapi szavazás után fog kezdődni. És nagyon jónak tartanám, hogyha a szavazás után e, talán sikerülne igazi kompromisszumokat is összekovácsolnunk az e, ipari, a vállalati és a fogyasztói szervezeteket is megkérdeztem, hogy nem akarnának -e együtt velünk leülni az asztalhoz és tárgyalni velünk. ugyanis vannak bemerevedett álláspontok, és talán ezek a szervezetek segíthetnének abban, hogy ezeket meghaladjuk, és egy új dimenziót, dimenziót tudnának biztosítani az európai politikának. Tehát még egyszer úgy gondolom, hogy holnap nagyon sok módosítóról kell szavaznunk, és ez az után kell majd igazán keményen elkezdenünk dolgozni. Köszönöm. Aha, ez geht erst richtig los, nachdem wir abgestimmt haben. Most akkor fog beindulni, ha majd szavaztunk. Hát megy tovább a dolog. A többi frakcióból az árnyék jelentések felelősei nincsenek itt, de majd még jelentkezhetnek, ha jól látom akkor majd, hogy nem egyetértés van abban, hogy olvashatónak kell lenni, és nem szabad a fogyasztót félrevezetni. Hát ez nem sok, ha minden egyéb még vitatott, úgyhogy az úgy nem jó, de hát ez a helyzet. Most még van több hozzászólás. Jolanda Hibner. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentés készítőjének, mert a téma nagyon nehéz, és a módosítók száma az hatalmas, több mint 800, úgyhogy ez nem minden napi. A rendelet rendkívül fontos az egész uniós lakosság számára, Fontos a tájékoztatás, ezt kell biztosítani, de az üzenetre ez nem vethet árnyékot. A megjegyzések mind nagyon racionálisak, és a módosító indítványok is, de a 6-2 162-esnek, 162-esnek zavaró hatása van. Az információt nem teszi egyértelművé, és túlterheli. Azt gondolom, hogy ez diszkriminálna bizonyos élelmiszer típusokat, és ez nem képviselhető. A rendeletben véleményem szerint egy ilyen cikk bent foglalható, de ennek nincs semmi köze a lobby tevékenységhez a különböző élelmiszergyártók részéről, hogy bizonyos lobby, bizonyos fajta megfogalmazást szorgalmazna. De a probléma az, hogy vannak bizonyos megfogalmazások, amelyek információt tartalmaznak a fogyasztókat, tájékoztatni kell a tápértékről, aztán a napi ajánlott bevitelről, mennyiségről, és ez megfelelő képet ad és megfelelő információt biztosít minden fogyasztó számára, nem csak azért, hogy választhasson, hanem az egészségügyi szakértők is erre építhetik a politikájukat. Tehát, hogyha valamit meg akarnak változtatni, akkor mindenképpen az oktatás oldaláról kell közelíteni az egészséges táplálkozás nem azt jelenti, hogy az összes lehetséges információt megadjuk, mert a só, a cukor az lehet ártalmas vagy egészséges, de mi magunk szervezzük meg a saját táplálkozásunkat. Tehát én az 162-est, a 162-est mindenképpen törölném. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Lízéé a szó. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a raportőrnél és a munkatársainál hatalmas munkát végeztek az elmúlt másfél évben, és aztán most még egyszer az elmúlt napokban. Két dologra hívnám fel a figyelmet először is. Mindegy, hogy hogyan döntünk holnap, illetve az eljárás végén mit határozunk el, a fogyasztó több információt talál majd az élelmiszereken, mint eddig. Voltak eddig önkéntes rendszerek, bizonyos vállalatok ezt bevezették, részben a tanácsadók ösztönzésére, részben önkéntesen, de egységes európai címkézés nem volt például az energiatartalomra vonatkozóan. No most ez így lesz, és fontos kiemelni, hogy itt most nem arról van szó, hogy mi az, amit elutasítunk, hanem arról, hogy mi az, amit javítunk, és hol kap a fogyasztó jobb tájékoztatást. A másik dolog, Renát, ez említette már, én szeretném ezt még egyszer aláhúzni, hogy nagyon gyakran az olyan nagy cégek, mint a Nestlé vagy a Ferrero, és csak ezekre gondolunk, amikor itt vitát folytatunk. De hát százával vannak kisebb cégek, amelyeket ez a rendelet érinteni fog. Úgyhogy ennek kezelhetőnek kell lenni, és a kisebb vállalatok esetében is alkalmazhatónak kell lenni a kivételekre vonatkozóan is. Úgyhogy kérem, hogy ezt vegyük figyelembe, és támogatom ebben a jelentés készítőjét. Köszönöm, Krista Klassz. Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Nem a vita elején vagyunk, hanem a kellős közepén, és a szavazás után lesz majd egy kis szusszanásnyi szünet, és remélem, hogy sikerül egy stratégiát kialakítani holnap. Amit Péter Líze mondott, az pozitívnak hangzik és hát természetesen ezt kell majd elérni. Egy dologról szeretnék még szólni. Azt hiszem, hogy az álláspontokat ismerjük, tudjuk, miről beszélünk. Ki mit képvisel. Két módosító indítvány tűnt fel nekem, és ezeket szeretném még egyszer kifejezetten megemlíteni. A, a, zöldséggyümölcs felületkezeléséről van szó. Hallottunk már a növényvédőszerekről, a peszticidekről ebben az összefüggésben, és itt egy nagyon szigorú szabályozás van, hogy mi szabad és mit nem. Hogyha ezt felületkezeléssel látjuk el, akkor ez nem segít a fogyasztónak. Úgyhogy mindenképpen biztosítani kell, hogy az, ami a gyümölcsre kerül, az a címke, az ne legyen károsító, ne károsítsa az egészséget. És nagyon fontos, hogy az információt megadjuk, és ne vezessük félre a fogyasztót, de hát ez a címke nem károsíthatja az egészséget gyümölcsön, zöldségen, és a gyümölcsöt védeni kell, és a mikotoxinok ellen is védeni kell, ami így módon felléphet. Tehát nem szabad félelmet kell tenni, hanem csak a szükségeset kell megadni, úgyhogy szeretném még felhívni a figyelmet erre a módosítóra. Azt hiszem, hogy nem szükséges ilyen esetben a címke. Köszönöm. Ez a 71-es 258-as. Köszönöm szépen, Horsnerhát. Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem, hogy a jelentés készítőjének gratulálhatunk, nagyon szorgalmasan dolgozott, és megvan a megfelelő vörös vonal a jelentésben, holnap lesz a szavazás. Nagyon nagy a felelősségünk. Európa holnap erre a bizottságra fog figyelni, és a többi országokban is, és ezeknek az elvárásoknak meg kell felelnünk. Nem szabad úgy tennünk, mintha itt a tanácsra rá akarunk kényszeríteni valamit, túlzott követelményeket nem. Felelősséget kell mutatnunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamilyen dogmákat érvényesítsünk meg ideológiákat, hanem világos információval akarunk szolgálni a fogyasztónak, hogy ami mindig panaszolunk, például elhízás, hogy erre némi befolyást tudjunk gyakorolni a címkézés segítségével és az eredet megjelöléssel kapcsolatban. Attól tartok, hogy a protekcionizmus jelenik meg, és a belső piac ez nem egyeztethető, hiszen nagyon veszélyesnek tartanám, hogyha itt kötelezően bevezetnénk az eredet megjelölést, ez az egész piacot összezavarná, úgyhogy ezt nem tartom megfelelőnek. Ugyanígy az a tapasztalatom az élelmiszer higiéniával kapcsolatosan is, hogy a nagyobb problémák nem a nagy vállalatokkal kapcsolatban merülnek fel, hanem a Európa sokfélűségét a sok kis vállalat teszi ki, és ebből áll Európa, és ott van a probléma ezekkel a jogszabályokkal. Éppen ezért most nagyon nagyvonalúnak kell lennünk a kivételekkel, és hogy most a nem csomagolt élelmiszerek esetében ezt kivételnek kell tekinteni, például a pékségek, stb. esetében. Azután a hús, hússal kapcsolatban sok esetben, ha ez vallási összefüggésben is megjelenik, akkor ezzel visszaélnek. Tehát nem szabad túlszabályozni, az ellenőrző hatóságoknak a feladata ennek a biztosítása, és ezt helyszínen kell biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Melyik módosító volt az? Igen? es ugye? Igen. Rendben. Akkor most Pila Júzó kollega. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero yo quiero felicitar a señora Sobe por el gran trabajo. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék eh, gratulálni a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Egyetértek mindennel, ami elhangzott napi adag, informatív jelleggel, származás megjelölése, stb. Nos, alapjában egyetértek. Néhány pontra azonban visszatérnek. Egyrészt a nemzeti intézkedések, hatodik, hetedik fejezet. Ez ellentmond a harmonizációnak. Ezeket a kérdéseket törölni kell. Hogyha harmonizált szabályokat akarunk, akkor tegyünk ennek érdekében, ne engedjük, hogy a címkézés nemzeti kérdés legyen. Ami pedig a címkézés nyelvét illeti, úgy látom, hogy a 16. cikkben az irányában azt mondják, hogy 2013-ig ezt probléma nélkül lehet használni. A bizottság igent mond, a tanács, és azt hiszem, hogy maradjon ez így a címkézés az alkoholnál és az ígéret, különösen nos, azt hiszem, hogy túl pontos a megfogalmazása a ö, címkézésnek. Ö, az imkó véleménye amúgy pedig ö, tökéletes. Ez azt jelenti, hogy jó ö, ismerni ö, a ö, mm, az összetételt a KKV-val kapcsolatban pedig nincs mit hozzátenem, nagyon fontosak a KKV-k, ezeket védeni kell. Továbbra is maradjanak versenyképesek. Anja Köszönöm, Anja Weisgerber. Köszönöm. Én is meg szeretném dicsérni a raportőr asszonyt, hogy ezt a terjedelmes dossziét ilyen kiválóan kezelte, és egy nagyon jó irányvonalat adott számomra. Fontos, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy holnap valami olyasmit fogadunk el, ami jó lesz a fogyasztónak. Végül is arról van szó, hogy a felnőtt nagykorú fogyasztót tájékoztassuk, és a tápértékről való tájékoztatás kötelező, a telített zsírsavak, telítetlen zsírsavak, só, zsír, szénhidrát. Ez hatalmas erőlerépés a fogyasztó számára, és így kell, hogy ezt megéljék a fogyasztók. Ugyanis az eredmény az kell, hogy legyen, hogy a fogyasztók tudatosabban vásároljanak, és nagykorúként viselkedjenek a módosítókat, illetően a jobb olvashatósággal kapcsolatban, e, és nagyon sokféle módosító indítványt nyújtottunk be, e, sok jó megoldás van, ezek között a kompromisszumos megoldások is jók. A kivételekkel kapcsolatban aláhúznám, ami már elhangzott, hogy alkalmazhatónak kell lenni a kis és középvállalatok számára is, tehát a nem előre csomagolt termékek kivétele fontos, és szeretném, hogyha le leginkább egy témára összpontosítanánk, ami nekem fontos, ez pedig, hogy az élelmiszer imitátumoknak a jobb megjelölése fontos. Ezt már az Agriban is tárgyaltuk, és itt egységes irányvonalra van szükség. Minden ö, frakció nyújtott be módosító indítványt ö, ezzel kapcsolatban, és egyhangú volt ezzel kapcsolatban a vélemény. Ez a 68-as módosító indítvány, tehát hogy jobban fel kell tüntetni a címkén ezeket az adatokat, és a 61-es cikkben pedig meghatározzuk azt, hogy mik ezek az élelmiszer utánzatok, és nagyon fontos, hogy itt a félrevezetést elkerüljük, és a 547-es módosítót az IMKO már elfogadta, és kérem, hogy ezzel foglalkozzunk, mert ezzel a témával világos jelzést adhatunk a parlamentben. Itt arról is szó van, hogy a tanácsban is megkapjuk a többséget. Jelenleg Németország, Ausztria és Olaszország érdeklődik a kérdés iránt, de szeretném felhívni a kollégák figyelmét minden frakcióban, hogy itt tényleg lehet valamit tenni a fogyasztók érdekében. Nem szabad félrevezetni őket. A biztos is világosan megmondta, hogy az utázatokat nagyon világosan meg kell mutatni, hogy mi az, ami sajtutánzat, mi az, ami sonka utázat, és nagyon sok olyan termék van, ami félrevezeti a fogyasztót már csak a megjelenő képek miatt is. Köszönöm szépen. Danke, letzter Redner auf meiner Liste ist... Utolsó hozzászóló, Alois Péter a listámon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nyom le. Nagyon örülök, hogy az jelentéstevő a legjobb szándékok hatására nem hoz a rosszabb helyzetbe a fogyasztókat, mint eddig. A, az arányosság elvét kell követni és örülök, hogy nem bürokratizálunk mindent, nem nőnek a terhek, és hogy figyelembe vesszük a hagyományokat is, a KKV-kat, a kis vendéglátóipari cégeket. Nem szeretném komplikálni a, az áll az árnyékjelentés ő dolgát, de ö, átrágni magamat nehéz volt ezen, ö, és nem tudom, hogy ö, mi ö, van a mézzel kapcsolatban. Hogyha ö, megnézzük a lejárati időt a ö, mézen Európában egy évtől a ö, korlátlan ideig terjed ez. És ez ö, zavarba hozza a fogyasztót. Tudjuk, hogy több ezer éves mézet is találtak már sírokban, ami fogyasztható. Ez amellett szól, hogy hosszú lejárati határidőt kellene írni. Nem szabadna felcímkézni a határidőt a mézre, mert gyakorlatilag nincsen lejárata. Nos, ami az előállítási időt illeti, az a szezon, az az évszak, amikor a méhek előállítják a mézet, vagy amikor oda kerül a polcra a méz. Hát egy év is eltelhet a kettő között. Vannak váltok, amelyek felvásárolják a, felvásárolják a mézet világszerte, összevegyítik a saját országukéval, és külföldi eredetet jeleznek. Nem tudom, hogy sikerül -e ezt ebben a jelentésben megoldani. Szeretném, hogy mit, megtudnám, hogy mi történt a mézzel. Köszönöm. Na, so ein naturverbundener Mensch wie der Alois. Ilyen természethez közeli ember, mint az Alois Péterre megvan a maga specialitása, a szlovén méz, az még 2000 év múlva is élvezhető lesz. Hogy a fára ki ehető-e, még azt nem tudom, de a kérdés minden esetre érdekes podlétigazgató úr a bizottság részéről, és hát aztán majd Zommer asszony válaszol a méz kérdésre. Podlet úr, nekem is van egy kérdésem. Többször elhangzott a hatos és hetes fejezettel kapcsolatos kérdés átfogó nemzeti rendelkezéseket tesz ez lehetővé. Hát akkor a harmonizáció rendszere hogyan valósul meg a svájci sajt ezzel kapcsolatban. Szóval akkor mindenkinek lehetősége van nemzeti rendelkezéseket hozni? Hogy passzol ez az egész össze? Oui, monsieur le président. Igen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy szót kapok. Figyelmesen hallgat elfogadtam az összes javaslatot, amely elhangzott. következő kompromisszumokkal kapcsolatban 800 módosító, ez akkor a munkaterület, hogy ilyet még nem láttunk az élelmiszeripar területén. A bizottság szeretné azt még hangsúlyozni, hogy formális álláspontot foglalna el a plenáris előtt, hogy ö, mi a címkézéssel kapcsolatban az állásfontja. Senki nem kérdőjelezte meg alapvetően a ö, táplálkozási adatokat feltüntető címkézést. Köszönöm szépen Szomer asszonynak és a parlament többi képviselőnek, akik felismerték ennek a címkézés fajtának a hasznosságát, ami a nemzeti rendszereket illeti. Bizonyára tudják, hogy a bizottság álláspontja mindig is az volt, hogy támogatja ezeket a nemzeti rendszereket. Úgy gondolja, hogy lassú, folyamatos haladás van a teljes harmonizáció felé. Nehéznek tűnt a hatás tanulmány során közösségi rendszert rá erőszakolni a fogyasztóra. Ezért a nemzeti rendszereket ö, javasoltuk. Ez a szubzairitás elvére alapszik. Néhány év után talán azonban egy-két-három rendszer kristályosodott ki, és később visszatérhetünk a kérdésre, és közösségi rendszer alakul ki. Egyelőre a nemzeti eh, rendszereket preferáljuk. Eh, ami az olvashatóságot illeti, nagyon komoly vita volt ezzel kapcsolatban. A tanácsban is, a többi szakbizottságban is mm, ez terítékre került. Úgy gondoljuk, hogy a, az olvashatóságnak nem jó a meghatározása, betűméret szükséges. Ezt meg kell határozni. Azt kívánjuk, hogy világos legyen az információ. A gyártók hadd tudják, hogy ö, milyen címkét kell gyártani. Ami a származást illeti, szeretném elismételni, hogy mi úgy látjuk, sokkal fontosabb megbizonyosodni a felől, hogy az önkéntes információk a származásról nem tévesztik meg a fogyasztót. Természetesen nagyon fogunk figyelni hogy az önök szakbizottságában és a plenárison hogyan szavaznak. A ö, származás megjelölése ö, a mezőgazdasági főigazgatóság beli kollégák számára is érdekes. Ezért is fogunk odafigyelni rá annyira. Hallottuk a csalásokkal kapcsolatos javaslatokat, az imitation food kapcsolatos javaslatokat úgy gondoljuk, hogy jelenlegi eszköztárunk lehetővé teszi, hogyha a nemzeti ellenőrzés megfelelő, tudunk aktívan ezen termékek ellen fellépni. Ezek megtévesztik a fogyasztót, hiszen ha egy sajtot növény eredetű zsírhagyázatok úgy tüntetik fel, minthogyha állati lenne. A régi címkézési irányelv, illetve a General Food Law szabálya is kimondják, hogy a nemzeti hatóságok, amennyiben kívánják, a teljes eszköztárral rendelkeznek, hogy ezt a fajta megtévesztést kiküszöböljék, hiszen mi is ellene vagyunk. Ami a mézet illeti. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a szabályozás nem kötelez minden terméknél lejárati határidő ö, kírására a gyártó felelőssége ezt megjelölni. Ö, tartósági tanulmányt kell végezni ehhez. Minden gyártó, többek között mézgyártó, de joghurt gyártó, vagy illetve hús termelő megkapta azt a jogot a tartósági ö, tanulmányok elvégzésével, hogy odaírja, hogy egy-két-három év. Nem tudom, hogy az óegyiptomi akig kell -e, ö, visszamenni, de nincs olyan jogszabály, amely meghatározná a terméknek a ö, tartóságát a méznek a gyártója felelős azért, hogy legyen egy lejárati határidő, vagy ne legyen. ellenben ezt fel kell tüntetni, hogyha csomagolt termékről van szó. Ami a vízszintes simkézést illeti. és a nemzeti jogszabályokat. A feltételek elég szigorúak az eg- a fogyasztó egészsége védelmében. Hogyha ez a fejezet meg is szűnne, és más eszközzel alkalmazhatja ugyanezt a tagállam 98-34-es technikai ö, szabály ezt lehetővé teszi. Előny ez az eljárás, mert így ilyen széles körű konzultáció lehet nem csak a bizottság részére, hanem a tagállamok részéről, és ezzel válaszolnék az elnök úr kérdésére. Milyen esetre ö, szorosan követjük az önök szakbizottságának a holnapi döntését. Szamár asszony, itt a jelentéstevő, ill, és hát ez a legérint, ez egyik legérintettebb szakbizottság, de hogy a ö, biztos úr mondta, eme plénum előtt szeretnénk, hogy a jogszabály lehetővé tegye, hogy a fogyasztó lehető legtöbbet tudja meg a termékről, amelyet meg kíván vásárolni. Talán nem mindenkinek kell minden információ, de attól függően, hogy 500, hogy az 500 millió, annak függvényében, hogy 500 millió fogyasztóról van szó. Szóval a lehető legtöbb információt szeretnénk adni, hogy mindenki ki tudja választani a terméket a saját szükségletei szerint. Természetesen a táplálkozási szempontokról is beszéltünk. Itt a termék tájékoztatónak van nagy szerepe. Szeretnénk, hogyha nem ö, tévesztenék meg a fogyasztót az információk. Ez a lényeg. Azt szeretnénk, hogyha becsületes és teljes lenne az az információ, melyet kap a fogyasztó. Ne övezessék tévútra, ö, a különböző értelmezések, amelyek egyik vagy másik pozitív elemet előtérbe helyeznek, de negatívumot ezzel eltakarnak. Ez a célja ennek a jogszabálynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Purlet úr. A méz ügy is tisztázódott. Azt hiszem, hogy mindent hallottunk, ami ma elmondható volt Zomer asszony. Azt hiszem, hogy minden elhangzott. Kérdezem, hogy azért szeretne még egyszer röviden? Nagyon röviden. Igen, néhány dologra azért szeretnék válaszolni, kedves Vilmot kolléganő. A, csak a feldolgozott termékekre vonatkozhat a megjelölés, tehát nekünk olyan rendszer kell, amely minden termékre vonatkozható vonatkoztató, és ez a közlekedési lámpa hasonlat hogy alkalmazható alapélelmiszerekre nem, és ezt ön is tudja, és ezért Nagy-Britanniában nem is vezették be mindenhol, úgyhogy nem is lesz ez soha így egységesen, ez csak egy vita, legalábbis Nagy-Britanniában, kicsit Németországban is, de csak nagyon személyesen érdekelt körök között egyébként az Európai Unióban nem. És még egy dolgot mondanék, mindig azt hányják a szememre, sok kollega mondja, hogy mi az ipar támogatjuk, csak az ipart akarjuk támogatni. Ma is hallottam. Már nem szeretem ezt hallani. Szeretném egyszer is mindenkorra megmondani, hogyha a napi ajánlott bevitelt támogatják, akkor önök támogatják a nagyipart, mert ezt a nagyipar alakította ki ezt a koncepciót. És ez a szektor 20%-át teszi ki. A sok kis és középvállalat több mint 80%-ban állítja elő az élelmiszert, ezt mindig elfelejtik, de éppen itt ezekkel a javaslatokkal nagyon sok munkahelyet rombolnak szét, úgyhogy szeretnék, szeretném, ha ezen elgondolkoznának még egyszer. Aztán és hát nem csak százával vannak KKV-k, hanem ezrével a tagállamokban, kedves Péter Lize, és ez gyakorlatilag az élelmiszer ágazat, és a regionális specialitásokat ők állítják elő. Erre mindig gondoljanak, szóval nem csak a nagyvállalatokról, nagyiparról van itt szó, mert az csak egy részét képviseli az egésznek felületkezelés. Azt támogatom, amit Krista Klász elmondott, megvannak erre a megfelelő szabályok. A terméket, a felületkezelés nem érkezi meg, de megvannak a határértékek, és hogyha ezt most megint feltüntetjük, akkor a fogyasztót totálisan összezavarjuk, úgyhogy ez nem szükséges véleményem szerint. Az eredet megjelölés, mondja Snellhardt kollega, az a protekcionizmust segíti elő a tagállamokban, hogyha minden terméken megjelenne. Hát igen, azt hiszem én is, hogy itt az információ közötti és a protekcionizmus közötti sövény, nagyon-nagyon ösvény, nagyon keskeny. Ezért szorgalmazom én a hatástanulmányt, és ezt kellene mindenképpen megtenni. Ez a reális módja a dolgoknak. És ami pedig a kóservágást illeti hát annyi módosítót próbáltam meg beépíteni, amennyit csak lehetett, és akkor elgondolkoztam ezen, és át is vettem ezt a két zöld jelentéskészítő tette meg, és azt mondta, hogy, hogyha, hogy fel kellene tüntetni a húson azt, hogyha olyan vágásból származik az állat, amikor azt nem kábították el, hát akkor az ortodox zsidóság esetében merülne fel nagy probléma, mert ebben az esetben a hús nem lenne kóser. Tehát fel kellene ezt tüntetni, ahogy amit az ortodox zsidók nem ehetnek meg, és akkor az nagyon, nagyon nagy része a vágott állatnak, úgyhogy ez megint nehezen, nehezen kivitelezhető, és a kóser hús nagyon drága lesz ebben az esetben. Tehát ezt meg kell vitatni, én most nem dolgoztam ki ajánlást a szavazásra vonatkozóan. Gondoljuk meg, állatvédelmi okokból én nagyon ellenzem a vágást ö, altatás nélkül, illetve ö, kábítás nélkül. Úgyhogy azt hallottam, hogy aki az ortodox szokások szerint vágja az állatot, az először 8 éves képzést kap, mielőtt egyáltalán elvégezheti a vágást. Tehát erre is gondolni kell, amikor a 177-es módosítóról szavazunk. Az alkohollal kapcsolatosan szeretném, ha következetesek lennénk, és ö, mindent kivételnek kell tekinteni. Hát az alko- mind, ahol alkohol van, azon a terméken az erre vonatkozom, persze ott szerepelhet a kalória, meg a tápérték, de hogy aztán ez most segíte az alkoholfogyasztás elleni harcban, különösen a fiatal generáció körében, azt azért kétlem, úgyhogy jobb lenne, hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban megvizsgálná bizonyos idő eltelte után, hogy van-e értelme annak, hogy az alkohol termékeket az élelmiszerrendelet alapján címkézzük. Élelmiszer imitátumok, igen, ezt fel kell tüntetni, meg kell jelölni, semmi kifogásom ellene, ez tényleg probléma, de ahogy a bizottság is mondta, az ez ellen való küzdelem az a téves út. Miért? Hát olyan ízük van, mint az eredeti terméknek, és adott esetben jutányosabb az áruk, és Hát a fogyasztónak csak éppen tudnia kell, hogy mit vásárol. Erről van szó, nem arról van szó, hogy lesöpörjük ezeket a piacról, hanem mondjuk meg a fogyasztónak, hogy hoppá, vigyázz, ez itt ö, utánzás, imitátum, döntsd el, hogy kéred-e. És sokan fontosnak tartják az árat, és annak alapján döntenek. Még valami a betűmérettel kapcsolatban az olvashatóságot illetően, hát erről nem lehet lemondani, persze, hogy nem lehet, mi is tudjuk. És éppen ezért a konszolidált módosítóban benne van, a betű méret is egy szempont, egy eleme az olvashatóságnak, de még sok további tényező is ide tartozik. A mézet kivételként meghatározni a fogyaszthatóságot, illetően hát ezzel foglalkozon a tanács. Ezt én nem tudom, azt tudom, hogy a méz sokáig eláll. Azt sem tudom, hogy az jó-e, hogyha a gyártóra bízzuk, hogy a gyártó maga állapítsa meg, hogy meddig felhasználható a terméke, hát talán máshol meg lehetne próbálni valami világos szabályozást találni, különösen a hobbi méhészek számára. És még egy dolog, ezt az elején elfelejtettem, és ezt a végén mondom, hogy van módosító indítvány azzal kapcsolatban, hogy hogyan címkézzük azokat a termékeket, amelyekben van génmanipulált összetevő állati termékek, ahol az állatok valamilyen takarmányt kaptak, hát ezt megengedhetetlennek tartom ebben a rendelettervezetben. Ezzel kapcsolatban van szabályozás, van egy rendelet a génmanipulált termékek nyomon követhetőségéről. Ezt nem lehet ilyen gyorsan elvégezni a címkézésen keresztül. Köszönöm a vitát, köszönöm a sok dicséretet, amit kaptam, de most várom majd a szidást a másik oldalról, és kérem értsék meg, hogy néha én is elmondom a saját véleményemet. Nagyon sok mindent kellett meghallgatni bemutatnom, amit nehéz volt elviselni. Köszönöm. Ja, Renate Köszönöm szépen Renate Zommernek. Ma délután vége az eszmecserének, holnap szavazunk, kérem mindenki hozza magával a szavazókártyát, és holnap kilenckor pontosan kezdünk. Viszontlátásra! Lezárom az ülést.